Liebe Kollegin, liebe... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink, szeretnék elkezdeni az ülést, ezért szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet, és a magánbeszélgetéseit hagyja abba. Nagyon fontos megbeszéléseiket most fejezzék be. Nagyon klassz, nagyon gyorsan ment, köszönöm szépen. A 13-as ponttal kezdjük a munkát. Ez a politikák fejlesztési célú koherenciáról koherenciájáról szól, mégpedig a 2011 évi uniós jelentésről van itt szó. A vélemény előadója Emer Costello, meg is adom neki rögtön a szót, tessék. Thank you, Chairperson. Köszönöm, elnök asszony. Viszonylag új tagja vagyok a parlamentnek, és ez az első vélemény, amelyet elkészítek, úgyhogy először is szeretném megköszönni a titkárságnak a segítséget, amit kaptam, és az én alkalmazottaimnak is a munkámhoz nyújtott segítséget. 2005-ben elfogadtak egy konszenzust az európai politikai koherenciáról, és ez kötelez arra, hogy a fejlődő országokra gyakorolt hatása, hatást minden politika figyelembe vegye. Ez elismeri azt, hogy a fejlesztési együttműködés egymagában nem képes az, országok igényeit kielégíteni. A, az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint is a fejlődési együttműködést támogatni kell, és minden politikának figyelembe kell vennie a fejlődő országok érdekeit. Ez különösen a 9-es cikkben található szociális záradék miatt érdekes, mert ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy az összes politika kialakításnál, kialakításánál figyelembe kell venni a szociális védelmet, a, kizá- a szociális kirekesztettség elleni küzdelmet, és egyéb fontos szociális célokat az érintett országokban és az Európai Unión belül és az Európai Unión kívüli országokra egyaránt ér, érvényes. Nagyon fontos, hogy minden szociális záradék és szociális megállapodás megfelelő végrehajtásra kerüljön, illetve hogy a szükséges ellenőrzést is ö, elvégezzék. A bizottságot arra, fol, arra szólítjuk fel, hogy kötelező jellegű szociális körülményeket, szociális feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseket hozzon, különösen a fiatalok és a nők helyzetére vonatkozóan, illetve hogy a vállalati szociális felelősségvállalással kapcsolatban is legyenek kötelező rendelkezések. Ugyanakkor a fejlődési politikai koherenciával kapcsolatos fókuszpontokat is ki kell fejleszteni az adott országokban, mert ezek segítenék a szociális kompetenciák kifejlesztését, illetve a szociális befogadást. A szociális politikát az európai külszolgálat fellépéseibe is be kell vonni, és az nem európai országokra való hatását is minden politikának, de különösen a szociális és foglalkoztatási politikával kapcsolatos hatástanulmányokba be kell foglalnunk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a a menekültek, és különösen a női és a gyermekmenekültek jogait figyelembe vegyük, illetve azt, hogy a szociális párbeszédet ösztönözzük még a nem munkaügyi nemzetközi szervezetekkel is. Szerettem volna még egy pár pontot befoglalni a véleményembe, de úgy gondoltam, hogy talán inkább az állásfoglalás szélesebb keretébe fogom majd ezt befoglalni. Ezek között szerepel az erősebb politikai elkötelezettség szükségessége a bizottság és a bizottság elnöke részéről, valamint a tanács részéről a kohéziós fejlesztési célú politikák felé, illetve a fejlődő országokkal kapcsolatos politikák hangsúlyozása minden politikában, de azt hiszem, hogy talán ez egy szélesebb körű állásfoglalásban jobban elférne. A vélemény ugye meglehetősen rövid, Ebbe több nem fér bele, de, üdv, de nagyon szívesen várom a kollégáim megjegyzéseit. Elnök, köszönöm szépen jelentéstevő asszonynak. Hát igen, mindig ez a problémánk, hogy korlátozott a leütések száma, de azt hiszem, hogy nagyon jól el fogjuk tudni végezni ebben a, ezeken a kereteken belül is a munkánkat, és, a, és jó véleményt tudunk alkotni. Először a véleményezők között Bulon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. El szeretném mondani a jelentéstevőnek, hogy eh, ez, mivel ez, ahogy mondta, az első véleményt elveszette, hát eh, ne, ne legyen, ne habozzon, nagyon jó munkát végzett, és az Európai Unióban mindig hagyomány volt az, eh, hogy ahol részt vesznek a fejlődésben, fejlesztésben, mindig figyelembe veszik a minimális emberi jogokat, a társadalmi fejlődést, a szociális értékeinket, és minden olyan problematikát, amelyekkel folyamatosan foglalkozunk az Európai Unión belül, és amelyeket át lehet más országoknak is venniük. Itt a fejlődő országokról van szó, természetesen a szociális kritériumok, a szociális standardok, amelyekről nagyon sokat beszéltünk. Steinruck asszony jelentése kapcsán is nagyon fontos területek, általában a szociális téma, a szociális politika, én jó magam az Európai Néppárt nevében 2015-ös évvel kapcsolatosan egy jelentést készítek, egy fontos kezdeményezésről van szó, és támogatom mindazt, amit elmondott a jelentéstevő. Meg fogjuk küldeni neki a módosítókat rövidesen. Köszönöm. Köszönöm szépen Bulan úrnak Többen nem kértek szót, nem látom, körbenézek, de nem látok több jelentkezőt, jó? Viszont a bizottság képviselője jelen van. Dobjazová asszony. Szeretném neki megadni a szót, aztán még egyszer visszadom majd a jelentéstevőnek is. Tessék a bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérde- meg köszönni a javaslatokat, nagyon jó, hasznos javaslatok lesznek. néhány kapcsolatban részletesebben is reagálnénk. Például a a fejlődő országokban a fókuszpontok felállítása, jelenleg vizsgáljuk azt, hogy hogy tudjuk a fejlődő országokkal a párbeszédet úgy alakítani, hogy a politikai fejlesztési célú koherencia hangsúlyosabb szerepet kapjon, és ezzel kapcsolatban szeretnénk különösen a szociális témáknak nagyobb hangsúlyt kapni. Már folyik ez a munka, de szeretnénk ezzel kapcsolatban több támogatást kapni adni annak érdekében, hogy még több információt kapjunk majd az adott országoktól arról, hogy a hatás, hogy milyen hatást gyakorol a jelenlegi politikánk rájuk. Na most a nem európai országokra vonatkozó politikai hatástanulmány, van erről ezzel kapcsolatban már egy olyan ö, iránymutatás, amely pontosan ezt irányozza elő, és ezen belül is hangsúlyozza a szociális hatások vizsgálatát. A gyakorlatban úgy tűnik, hogy még nincs 2009 eh, óta megjelenő hatástanulmányoknak hangsúlyos szociális oldala, mert az eddigiek inkább az, a régi útmutatás alapján készültek. Reméljük, hogy az új útmutatás teret nyer, és világosabban látjuk majd a szociális következményeket is. Van még egy pont, mégpedig a nem Európai Uniós munkaügyi szervezetekkel folytatott párbeszéd. Van egy közlemény, amely szintén a partnerországokkal folytatott párbeszéd megerősítésére vonatkozik, és ez, ez is tartalmazza a szociális párbeszédet. Úgyhogy remélem, hogy ez válaszol néhány felvetésre, és várom a további javaslataikat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak a hozzászólást, és most még egyszer átadom a szót Costello jelentéstevő asszonynak a szót. Tessék. Thank you, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az elhangzott kommentárokat. Ahogy már említettem, ez számomra az első alkalom, hogy jelentést készítek, és minden tapasztalat fontos számomra. Köszönöm szépen a néppártnak a javaslatait az általános elvekkel kapcsolatosan, és természetesen várom a módosítóikat. És tudom, hogy nagyon rövid az időnk természetesen, de ennek ellenére ez egy kis vélemény, de egy fontos vélemény, mert fontos, hogy a foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó ö, személyek is jelzést küldjenek. Köszönöm szépen, teljesen igaza van. Nagyon fontos kérdés a szociális aspektusok bevonása. Az árnyékjelentéstevők számára is nagyon fontos, hogy a módosítók benyújtásának határidejét most elmondjuk, ez pedig június 25-e, egy hétfői nap, 12 óra. És a módosító indítványokat kérem szépen, hogy mindenki angol nyelven nyújtsa be, mert nincs lehetőség a fordításra ilyen rövid idő alatt, hogyha még a bizottsági ülések során meg akarjuk tárgyalni ezt a véleménytervezetet. Július 5-én fogjuk megvitatni a módosítókat, aztán július 10-én is lesz egy találkozó, és ezután megy majd tovább a Fejlesztési Bizottsághoz a véleményünk. Ezzel le is zárom ezt a pontot, és most visszaugrunk a 12-es napi rendi ponthoz, és ez egy nyilvános meghallgatás lesz. Egy kicsit visszafelé kell lapoznunk, elnézést. És most át is fogom adni a szót Bastos kollégának, aki a jelentéstevő ebben a témában. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, eh, começo por agradecer a todos eh, a presença. Köszönöm szépen. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki eljött erre a meghallgatásra az európai eh, kölcsönös biztosító vagy önsegélyező pénztárak témájában. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz a szakértőket meghallgatni, és remélem, hogy mindaz, ami majd elhangzik, segíti a munkánkat ezen a területen. Az kölcsönös önsegélyező pénztáraknak nagyon hosszú története van már a tagállamokban, de vannak olyan tagállamok, ahol ez nem is létezik, Cipruson, Észtországban, Cseh köztársaságban, Szlovákiában, Litvániában és természetesen ez nem lehet egy olyan érv, amely e, nem teszi lehetővé azt, hogy foglalkozzunk ezzel a területen, és harmonizálni kell ezt a területet is uniós szinten. Vannak olyan országok, amelyekben viszont már több évszázados hagyományok vannak. Vannak olyan országok, ahol nem létezik még ez a pozitív hagyomány, gyakorlat. Hogyha megnézzük a bizottság e, javaslatát, akkor el kell mondani, hogy 92-ben mutatta be az Európai Bizottság az állásfoglalási javaslatát, amelyet aztán 2006-ban visszavont, ugyanis semmiféle fejlődés nem történt a kölcsönösen segélyező pénztárakkal kapcsolatosan. Sőt, azok a tagállamok, amelyben létezik ez a dinamikus ágazat, időközben 25%-os biztosítási piacsal rendelkeznek, és azt hiszem, hogy meg lehet vizsgálni, hogy milyen prioritásokkal kell a belső piacoknak rendelkezniük. Én úgy gondolom, hogy a legfőbb okai oka annak, hogy egy jogi eszközt fogadjunk el a kölcsönös önsegélyező pénztárakkal kapcsolatosan, az az, hogy a belső piacoknak fejlődniük kell, továbbá egy szinten kell működniük más típusú vállalatokkal a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságban új kívásaink vannak, ugye a fenntarthatóság terén például, vagy a tagállamokban rendelkezésre álló szociális védelmi mm, biztonsági területeken. Éppen ezért a kölcsönös önsegélyező pénztáraknak fontos szerepet kell játszaniuk fontos a jogállásuk. Éppen ezért vitatjuk meg itt a Foglalkoztatási Bizottságon belül ezt a témát. A mi hatáskörünkbe tartozik, hogy foglalkozzunk ilyen fontos területtel, és a jogi bizottság is foglalkozik a témával, részletes jelentésekkel foglalkozik. A munkaerőpiac szempontjából ez egy nagyon fontos elem. Azt hiszem, hogy ez a jelentés lehetővé teszi, hogy foglalkoztási szempontból is előre haladjunk. Most pedig szeretném átadni a szakértőinknek a szót. Szeretnék köszönetet mondani nekik, hogy eljöttek. Andrek úrnak a masszív csoporttól, Pedro Black da Silva úrnak az, az AIM részéről, és remélem, hogy nagyon hasznosan hozzájárulnak majd a vitánkhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ahogy el is mondta, három szakértőt hívtunk ma meg a mai meghallgatásra. Szeretném elmondani nekik, hogy eléggé korlátozott az időm, ezért csak 10 percet kapnak egyenként a beszédre. Aztán persze lehetőség lesz meg a vita, vita után a véleményüket kifejezni, illetve a, kérdésekre válaszolni. Listámon Gerard Andrék úr az első szereplő, aki a magán személyek és vállalkozások kölcsönös önsegéző gazdasági társaságának elnökek. Tessék, uram! Köszönöm szépen, elnök asszony! tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve azt az érdeklődést, amelyet az Európai Parlament tanúsít a tevékenységünk iránt a kölcsönös segélyezés iránt. Mint ahogy jelentéstevő asszony is jelezte, valóban fontos az, hogy egy témában előrelépés történjen, és az Európai Parlament 2005 és 2007-ben is, illetve 2010-ben is jelezte, mennyire fontosnak tartotta, hogy az egységes állása, jogállása megvalósulhasson ennek az intézménynek. Valóban erről van szó akkor, amikor a jövőben gondolkodik az önök szakbizottsága. Nagyon jelentős események történtek abban az értelemben, hogy a Barnier jelentés megszületett az egységes piaci intézkedés csomagnak a keretében, erről is ö, tanulmány készült. De ugyanakkor még hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy a kölcsönös segélykasszákat, pénztárakat elismerjék Európa szerte, és azok biztonságosan működhessenek a jövőt szavatolva. Abban a szociális és pénzügyi válságban, amelyet Európa most megél, tudjuk azt, hogy minden olyan vállalkozás, amely újabb állásokat hoz létre, és gazdasági gazdagságot eredményez, a GDP-t növeli, támogatandó. Ennek körülményei között kell bebizonyítani azt, hogy az ilyenfajta vállalkozás helytálló gazdasági értéket hoz létre, csak úgy, mint társadalmi és szociális érdekeket összhangban a 2020-as Európa stratégiával. Azaz előmozdítandó azt a stratégiáját, stratégiát amelyet az Európai Unió megfogalmazott a, az intelligens, a fenntartató és inkluzív növekedés tekintetében. Erre gondoltunk akkor, amikor így módon eh, tevékenykednek az ilyen típusú vállalkozások. Vannak olyan vállalkozások, amelyekre már vonatkoznak szabályok, többek között a tőketársaságokra gondolok, de nem mindegyik típusú társaságra áll ez a fajta ö, alapjogi keret. Éppen ezért tartom fontosnak, tisztelt elnök asszony, hogy nem is uraim, hogy bemutassam is, hogy mit is eredményez a masszív típusú intézményeknek a fellépése. A francia kölcsönös segélypénztáraknak egy részét fedi le a masszív, de ugyanakkor az európai léptékű gondolkodás csak megerősítheti az ilyenfajta intézményeknek a működését és csoportosulását, csoportba szövetségesedését az európai léptékben. A masszívról beszélnek mostantól kezdve, ez 1960-ban jött létre, kölcsönös segélypénztárnak a keretében, és a kölcsönös segélyezésnek az rendszerét foglalta magában. Nincsenek tulajdonosaink, részvényeseink, és a tőke jövedelmezőségeset úgy biztosítjuk, mint a többi típusú cég, hanem különböző termékeket kívánunk azért, hogy oly mértékben tudjunk gazdálkodni, hogy hosszú távú legyen a gazdálkodásunk. Stabil a tőke alapunk, ugyanakkor távol tartjuk magunkat a spekulatív tevékenységektől és az eladósodásoktól, így mértékben, ilyen értelemben nincsen multiplikátor hatása a kölcsönöknek, amelyeket felvennénk adott esetben. a fellépésünk pedig felelősé teszi valamennyi részvevőt a képletben, legyenek azok az ügyfeleink, legyenek azok a dolgozóink, vagy legyenek a pénztár tagjai, akik érintettek -e tevékenységben. A tagdíj, a tagjaink, a biztosítási tagok tartják el a cégünket, ők biztosítják a tőkéjét is. És ennek keretében úgy gondolkodunk, úgy járunk el, hogy a realizált töbleteket visszaforgatjuk a társaság működésében. Ki támadna azt, hogy mindez összhangban van a 2020-as stratégiával? Franciaország az egyik ö, bölcsője volt Németországgal, Belgiummal, Spanyolországgal, Olaszországgal, Hollandiával, Angliával, és talán még sok más országgal együtt az ilyenfajta segélypénztárnak. És mint ahogy az előbb elhangzott, vannak olyan országok, ahol nem is létezik segélypénztári statútum sokszínű, tehát Európa szerte a kölcsönös segélypénztároknak a működése, és abból a 6000-6500 biztosítású társaságból, amely Európában működik, úgy tekintjük, hogy kb. 3000, úgy becsüljük talán, hogy 3500 az, amely kölcsönös segélypénztár. Franciaországban egy újabb meghatározást eh, alkalmazunk most már ezeknek a meghatározására, és nyilván ezzel is megfoglalkozik a jelentés. Most, ha megengedik, akkor a masszívra térnék ki mindenek előtt. Nagyon jelentős tevékenységű cégről, intézményről van szó, ez az egyik legfőbb biztosítója francia fel, szereplő a témában. Több mint 5 millió ügyfelünk van. Személybiztosítást is biztosítunk, csak úgy, mint egyéb típusokat, akár egészségügyeket, akár banki szolgáltatásokra vonatkozó biztosításokat. Az ilyenfajta tevékenységekkel másként lépő rendelkezik a francia hatóság, mint más országokban, mint például Angliában, és nem tehetjük meg azt, hogy hagyományos típusú elővigyázatossági biztosítási termékeket kínáljunk szemben, mint mondottam, Angliával. Aztán vannak olyan területek, ahol szintén megjelenünk, mégpedig olyanok, ahol az állam visszavonulót folyt. Ilyen például az egészségügy, és ilyen a víz és a közlekedés témája is. Egyre sokszínűbb a tevékenység, és oda jutottunk, hogy a Massif most már egy olyan vállalkozási csoportot jelent, amelyet mindenki megismerhet Franciaországban. 9000 szemét foglalkoztatunk, illetve többet, mint 9000, és 12 milliónak a védelmét biztosítjuk a különböző biztosítási termékeinkkel. Gyakorlatilag 200 milliárd eurót tesz ki a nettó árbevételünk, és az autó gépjármű biztosítás tekintetében 60 ban fedjük le a piacot tagjai vagyunk különben az európai szervezetnek, az AMIC-nek is, és így módul azt látjuk, hogy hatalmas az európai ilyen típusú biztosításnak a jelenléte. Ezt a tevékenységet el kellene, hogy ismerje az Európai Unió külön önálló tevékenységeként és önálló társasági formaként is. Már mindenütt Európában egyre nagyobb a verseny, a piaci verseny, telítettebbek is egyre inkább a piacok, és mindeközben a gazdasági kényszer hatásuk is érvényesülnek pénzügyi szempontból és prudenciális szempontból is. Ez eredményezte azt, hogy a koncentrációs folyamatoknak az eredményeképpen 811-ről 587-re ment le 2007 és 2010 között a létszámunk, a francia ö, ilyen ö, típusú biztosítóknak a ö, a, a száma. Másút pedig ö, olyan koncentrációs mozgásokat észlelünk, amelyek lehetővé teszik a különböző szervezeteknek a túlélését együttműködés fennmaradását. Létrejött egy SGAM rövidítésre hallgató csoportosulásunk. Ez egy olyan csoportosulás, amelynek tagja a szervezetünk, a MECIV, és amely a lehetővé teszi, hogy anélkül, hogy társasági gazdasági társasági tőkével rendelkeznénk, a tevékenységünket tovább folytassuk még szélesebb körűen. Éppen ezért partnerségi szerződéseket kötöttünk a bank ágazattal, és a kollektív szerződések területén is, mert a kollektív biztosítási szerződések területén is előre léptünk, és így módon világkitekintésünk is van. A SGAM csoport tehát az integráció, egy egyre szélesebb integrációnak a tagja. Ezen a csapáson haladtunk tovább a 2010-es évben is, akkor, amikor kárbiztosítási tevékenységet is ö, csoportosítottunk a, a tevékenységünkhez, és így módon a MAIF és a MATMUT szégeknek az együttesével most már 10 milliárd eurónyi a nettó árbevétel a nagy csoportnak a székjén. A jelenlegi konjunktúra tehát a koncentrációknak kedvez. A francia nemzeti keretekben azt látjuk, hogy a pénztárak rendelkeznek bizonyos eszközökkel, mégpedig jogi megoldásokkal, ha a francia határokon belül. Nem így történik mindez az európai porondon. Az európai porondon hiányoznak a jogi eszközök. Ezek torzítják a versenyt, és disztorziókhoz vezetnek egyéb szempontokból is. Néhány példával is tudnék szolgálni nagy, nagy, nagy lelkesedéssel indult el a Masszépnek a tevékenysége annak idején, de annak idején rengeteg jogi akadályjal szembesültünk, de kitartóak voltunk, és feltártuk, hogy mely eszközök hiányoznak a tevékenységünkhöz. Nos, háromféleképpen alakult ki a Masszépnak a tevékenysége. Először is nemzetközileg Lengyelországban, illetve Spanyol és Portugálországban építettük ki a bázisaink. Utána hívei voltunk az európai nagyobb szél, vagy szélességű kitekintésnek, az EU rész TISA néven jött létre egy csoportosulásunk, amely magába foglalja az olasz DVFK-t és a belga ö, PNV-t, illetve Unipol. Aztán tovább léptünk még inkább, és akkor eljutottunk már a harmadik szintre a tevékenységbe, ö, létrehoztuk az úgynevezett LPS-eket, amely rövidítés nem mást takar, mint a szabad szolgáltatásoknak az elnevezését. Egy olyan fajta céghez jutottunk el, amely bizonyos értelemben rokonítható a részvénytársaságokkal, de mégis miért vagyunk kényszerülve ilyen típusú eszközökre? Miért van az, és elfogadható-e, normálisnak tekinthető ez, hogy az európai intézmények nem hajlandóak elfogadni azt, hogy az ilyen kölcsönös segélypénztárok specifikus jelleggel bírnak. Nem bizonyítottuk vajon be mindez idáig, hogy a vállalkozási modellünk támogatásra méltó, mint bármely más vállalkozási, gazdasági, társasági forma? Az olyan csoportosulások, mint a masszív, illetve az egyéb segélypénztárok valóban nagyon fontos jellegzetességekkel bírnak. Először is jogilag nem rendelkeznek olyan jogi alappal, amely lehetővé tenni a számukra, hogy európai léptékben szövetkezzenek Márpedig, hogyha megvannak azok a biztonsági intézkedések, jogi támogató eszközök, amelyek az ilyen típusú pénztárosok az irányítását szavatolják, akkor lesz csak lehetőség arra, hogy európai léptékűvé váljanak ezek a típusú szervezetek. Na most legyen európai típusú pénztárról szó, vagy pedig egy más típusú, de mégis azért ugyanezen a körön belül működő szervezetről szó, meg kell találni a kellő formákat, jogi alapokat. Ez, ez kellene, hogy megkönnyítsük a tevékenységet, mindezt úgy, hogy ugyanakkor a versenyre is legyen lehetőség, amely kedvez az európai fogyasztónak, európai polgárnak. Azok a pénzügyi és prudenciális kötöttségek, amelyeket a Solvency 2 az, ö, ír elő, és amelynek hatályosodása most már itt van a lábunknál, vagy a lábunk előtt, hogy úgy mondjam, 2014-ben. Szóval mindez azt igényli, hogy elismerést kapjunk, és ugyan olyan módon kapjuk elismerést, mint minden bármely gazdasági vállalkozás. Nem szabad, hogy ö, azt higgyék egyesek rólunk, hogy mi támogatásokból élünk, bár pedig ez nem igaz igaz. Hadd tegyek még mindenhez hozzá egy dolgot a versenytordulással kapcsolatosan. A szolvenci kettőről van szó. Az európai pénztárnak, kötős pénztáraknak az elismerése nélkülözhetetlen és egy tekintetben a 2009-es rendelet, amely a 138-as számot viseli, rendelkezik a témában a, 2012 a 212-es per C per 2 kis i témájában, de ez az egyetlen hely, ahol közvetlenül az európai, illetve az Európában működő kölcsönös segédpénztárok elismerést kaptak. Sehol másod nem szerepel ilyenfajta elismerés az európai jogszabályokban. Vannak nyilvánvalóan olyan előnyei az európai léptékű létrehozantó kölcsönös segédpénztáraknak, tehát Äh, wir den Ärger, Sie ziehen sich einfach den Ärger der Kollegen und Kollegen zu. Kedves uram, sajnos meg kell önt szakítanom, mert már is túlépte a felszólás előtt, még maximum egy fél percet kaphat. Értem, értem. Úgy gondoltam, hogy 12 percem lesz, elnézést kérek tehát. Tehát azt mondanám, hogy az Európai Unió nem teheti meg, hogy nem veszi figyelembe ezt az ágazatot, amely ágazat a növekedésnek a generálója és a foglalkoztatását is. És az e, itt most jelzem azt is, hogy ezt a tevékenységet nem lehet kiszervezni más földrajzi területekre gazdasági, társadalmi és és szociális értékeket képviselünk és hozunk létre, olyan fajta vállalkozásról van szó, amely a múltja bizonyítja, hogy életképes és elősegíti az európai növekedést és jólétet. Elnézést kérek, hogy túléltem az időkeretemet. Igen, elnézést kérek, hogy be kellett tartatnom önnel a felszólási időt, de hát ez a dolgom elnökként. Nagyon szoros a rendünk, és ezért egyszerűen szükséges betartani az időt. Én azt javaslom, hogyha még valamit szeretne közölni velünk, akkor azt írásban adja be, és akkor azt a kollégáink között kiosztjuk, és azon kívül természetesen még majd a vita végén két percben a legfontosabb, még kimaradt gondolatokat elmondhatja. Akkor most eh, visszaadom eh, elnök asszonynak az elnöklés jogát, de először szeretném átadni Gregor Pozdiáknak a szót, aki az európai kölcsönös biztosítók és biztosítási szövetkezetek szövetségének főtitkára. Lehet, hogy majd röviden elmondja nekünk, hogy ez tulajdonképpen mi is, mert kíváncsiak lennénk. Átadom tehát a szót önnek, és kérem szépen, hogy próbálja meg 10 percbe foglalni a, munka, a mondani valóját, mert különben felháborodás lép majd itt föl a szakbizottság körében. A felszóló mikrofon nélkül beszél egyelőre. Apologies. Uh, I'm going to... Elnézést kérek, tehát angolul fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, elnök helyettes asszony és hölgyeim és uraim! Andrek úrral egyetértésben én is úgy érzem, hogy nagyon nagy megtiszteltetés itt önök előtt beszélni, és az Európai Parlament folyamatos támogatását élvezni a kölcsönös biztosítók iránt. Az utóbbi tíz év során egy sor jelentés született, a tavalyi kölcsönös biztosítók 21. századi szerepéről szóló ö, ö, tanulmány erre nagyon jó példa, arra, hogy az Európai Parlament valóban fontosnak tartja a kölcsönös önsegélyező pénztárak szektorát. A mi ö, szervezetünk, képviseleti szervezet Európában jelenleg, ahogy nevében is megtalálható, európai kölcsönös biztosítók és biztosítási szövetkezetek szövetsége, tehát magán szerződésen alapuló biztosítókról van szó. Ezek olyan kölcsönös biztosítók, amelyek az új prudenciális követelményeknek megfelelnek. Ez nem azt jelenti, hogy olyan biztosítási tevékenységet nem végeznek, amelyek hagyományos biztosítási tevékenységeknek mondhatók, de hát olyan időket élünk, ami a közgondoskodást egyre inkább háttérbe szorítja, és egyre inkább a magángondoskodásra támaszkodnak az emberek. Ezért is nagyon fontos, egyre fontosabb az, hogy a foglalkoztatási szakbizottság bizottság is foglalkozzon a kölcsönös önsegélyező pénztárak jövőjével, illetve az európai polgárok ezzel kapcsolatos igényeivel. A kulcsfontosságú számadatokat már hallották. A 6000 biztosító vállalkozásból több mint 3000 kölcsönös önsegélyező pénztár, és több mint 25 százalékos a piaci részesedésük, 150-160 millió körül van a biztosítottak száma, és körülbelül 3000, 300 ezer dolgozónk van. Ez a fajta üzleti modell vonzó a mikrogazdasági kontextusban különösen, mert a tagokhoz való közeli, közelségre alapul tagközpontú, és ezen keresztül a tagok igényeit és preferenciáit tartja legfontosabbnak. Ez tökéletes helyettesítése annak az egyre csökkenő közgondoskodásnak, amely ugyanakkor a polgárok alapvető igényeit kellene, hogy kielégítse. Ugyanakkor makrogazdasági előnyei is vannak, például a PLC típusú, illetve a külön, kölcsönös típusú biztosításoknak Európában, hiszen a különböző üzleti modellek közötti verseny a polgárok választási lehetőségeit növeli meg, és ez a piacra nézve és a polgárokra nézve is csak jó tagok által tulaj, tagok tulajdona a, ez, tulajdona ez a kölcsönös önsegéző pénztár típusú üzlet, úgyhogy nincsenek külső finanszírozók, nincsenek külön elszámolási kötelezettségek, illetve, illetve különböző üzleti követelmények, a tagok képviseletére alapozott igazgatás működik, természetesen van mérleg, de nincs, nincs megosztott tőke, és a befizetett pénztári tagság, biztosítási díj az egyetlen forrás, finanszírozási forrás, illetve esetleges szolidáris alapon befizetett hozzájárulások nem kell a külső tulajdonosoknak osztalékot fizetni, és mivel nagyon közel vagyunk a tagokhoz, ezért megértjük a ezzel kapcsolatos szociális felelősségeket is. Természetesen vannak jogi struktúrák, a filozófiák, de a filozófiánk nagyon nagyban különbözik a 27 tagállamon belül illetve azon belül a különböző 16, 17, 18 tagállamon belül, ahol létezünk. De hadd beszéljek először is a közösségekről. A finanszírozás szempontjából ugye az a problémánk, hogy nem akarunk a tőkepiachoz fordulni, és ez különösen a növekedés finanszírozásában akadályoz meg minket. Másodszor az határokon átnyúló tevékenységek, el, eh, tevékenységek útjában is sok akadály van. Ez is korlátozza a finanszírozási lehetőségeket, az egyesülési lehetőségeket, akár nemzeti, akár határokon átnyúló szinten, és az alvállalkozások felállítását is ami ahelyett működne esetleg, hogy idegen tagokat vennénk föl, amely bizonyos országokban nem csak, hogy nem működik, hanem tilos is. Ezért a csoportok kialakítása is sokkal kevésbé lehetséges, mint a kft számára. Andrek úrtól is hallottunk egy példát arra, hogy a nemzeti lehetőségek hogy néznek ki Franciaországban a kölcsönös biztosítók terén. A kölcsönös modell nagyon sok tagországban nem is létezik, és ezért eh, nem is ismerik el mindenhol Európában. Básztusz asszony is elmondta ezt eh, megnyitó beszédében. Milyen különbségeket tudunk még felsorolni a kölcsönös önsegélyező pénztárakban? A problémáik, kihívásaik közösek, de nem minden problémát és kihívást eh, látunk minden kölcsönös biztosítónál, illetve vannak, akik ezeket valódi problémáknak tartják, másoknak, mások pedig akár kihívásoknak tekintik, illetve pozitívnak tekintik. Vannak olyanok, amelyeknek nincsenek határokon átnyúló érdekeik, illetve vannak olyan biztosítók, amelyek más jogi területeken találnak meg megoldásokat a problémáikra. Ez azért van, mert különbözőek a nemzeti struktúrák, a nemzeti hagyományok, és a kölcsönösséggel kapcsolatos hozzáállás. Ezért rengeteg válasz van a különböző kihívása, illetve a különböző igényre az ágazaton belül. Vannak olyanok, akik egy kölcsönös európai jogállást kérnek, amelyet az Európai Bizottság először el is készített, utána viszont elutasították, pontosan a kihívások miatt. A szövegtervezetnek pedig pontosan az volt a szándéka, hogy a jelenleg még Európa szerte a kölcsönös biztosítók előtt akadályként megjelenő problémákat legyőzzük. Tehát az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás és más területeken. Vannak olyanok, akik tehát jogállást, statútumot kérnek. Vannak olyanok, akik szeretnék más módon megoldani a kihívásokat. Nem szeretnék túlságosan részletekbe menni a kihívásokat illetően, csak kivonatolom őket. Ezt pedig annak alapján tudom megtenni, annak a tanulmánynak az alapján, amelyet pontosan a foglalkoztatási szakbizottság rendelt meg tavaly. Először is a szerzőjének a tanulmánynak úgy találták, hogy igen, alapos gazdasági indokoltsága van annak, hogy a kölcsönös biztosítókat támogatjuk, támogassuk, diverzifikációs, elsősorban diverzifikációs alapjai, illetve indokai, ahogy ez a bankszektorban is nagyon fontos lenne, ugyanez vonatkozik a biztosítási szektorra is. Nagyon fontos mikrogazdasági eh, jelentőségük is van ezeknek a biztosítóknak, hiszen nagyon sok európai polgár szándékosan választja őket. Azért, mert minőségi biztosítást, egészségügyi eh, biztosítást és szociális, illetve társadalombiztosítást tudnak nyújtani eh, a jövőben ezen kívül a kutatók szerint megnövekszik az igény azok iránt, a cégek iránt, ahol a szociális felelősségvállalás mélyen gyökerezi, és fenntartható, megfizethető társadalombiztosítási rendszereket tudnak megteremteni az Európai Uniós vonalak mentén. Három javaslatot adott a tanulmány. Az első magának a szektornak szól, szükséges fejleszteni a termékeiket, és reklámozni, illetve terjeszteni ezt a, ezt a fajta megközelítést. A második az európai és nemzeti törvényhozók felé azt kéri, hogy legyen, legyenek egyenlő lehetőségek a kölcsönös biztosítók előtt, amikor az hagyományos biztosítók ellen, illetve azokkal párhuzamosan dolgoznak, és európai szinten azt kéri a tanulmány is, és én pedig azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy nagyobb fok, fokúan ismerje el a kölcsönös önségélyező pénztárakat, mint az európai gazdaság nagyon fontos, jelentős szereplőit. Elnök asszony, itt abba is hagyom a felszólalásomat, nagyon köszönöm a figyelmet és nagy bravo, hogy betartotta az időt. Az utolsó felszólaló Pedro Black de Silva úr az Nemzetközi Kölcsönös Önsegélyező Pénztárak Szövetségének elnöke, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt korábban, és nem hallottam az első felszólalót. Most pedig Pedro Black de Silva következik. Köszönöm szépen Perbas Beres asszonynak. Köszönöm szépen önnek, elnök asszony, itt a Foglalkoztatási Szociális, Szociális Bizottságban. Hölgyeim és uraim, az, I, az AIM nevében és személyesen is szeretnék önöknek köszönetet mondani hogy meghívtak az Európai Demokrácia házába, nevezetesen a parlamentba, egy olyan témában, amely mellett évek óta már kiállunk. Több jogállásra van szükség eh, Európában, a kölcsönös önsegélyező pénztárak szempontjából. Most pedig áttérek az angol nyelvre, mondta, a, mondja az előadó. Ahogy tudjuk, a, az ön, kölcsönös önsegélyező pénztárak mélyen gyökereznek az európai szociális rendszerekben. Tudjuk azt, hogy az európai szociális, szociális modern, modell egy nagyon fontos példája a modern világnak. Tudjuk azt is, hogy az európai országok tiszteletben tartják a demokráciát, a szabadságot, a jóléti államot, és a kulturális különbségek is gazdagítják az egyes államokat. Ez a szociális modell megpróbál megfelelni a szociális szükségleteknek, és a szolidaritás az, amely az alapja ennek a rendszernek. A szolidaritás a jóléti rendszerek központjában van. De a, ezek az önsegélyező pénztárak személyen alapuló vállalatok, amelyek az önkormányzás elve alapján működnek, nem szerző szervezetek, és a személyes választás alapján lehet csatlakozni ezekhez a pénztárakhoz. A az önsegélyző pénztáraknak az a szerepe, hogy javítsanak a szociális feltételeken, a polgárok számára, a közösségek számára, a társadalombiztosítás, a jóléti rendszerek, az egészségügy és más területeken. Ahogy tudjuk, több mint 160 millió európai polgár képviselünk jelenleg. Fontos a polgárok számára, hogy saját maguk vegyék kézbe saját magukat, hogy biztosítsák magukat, hogy a szükségleteiket egy fenntartható, modern módon próbálják meg biztosítani, és mi mit többet szeretnénk. Az Európai Parlamentnek van egy tanulmánya, ennek az a címe, hogy az önsegélyező pénztárak szerepe a 21. században, és ez a tanulmány is kimondja azt, hogy mennyire fontos, fenntartható, hozzáférhető szociális társadalombiztosítási rendszereket kialakítani, az Európai Unió belül stratégiai célkitűzésekkel. A jelentés arról is szól, hogy a kölcsönös üzleti modellt is nagyra értékelik a biztosított személyek. Különösen egy válság időszakban, ugyanis a negatív következményeket ez a rendszer megpróbálja szintén csökkenteni a polgárok számára. Ez a válság számunkra egy egyedülálló lehetőséget ad a tagállamoknak annak érdekében, hogy ezt a biztosítási modellt fejleszük Európában. Tehát a kölcsönös önsegélyező pénztárok pénztárak nagyon fontos szerepet játszanak a szociális területen, de nagyon fontos szereplői az európai, Európa 2020 stratégiának is. Sőt, még azt is mondanám, hogy az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődést tűzte ki célul. Éppen ezért a szolidaritás, mindig egy fontos, inkluzív növekedést próbál megvalósítani, és ezt tette a múltban is. Természetesen a különböző szerződések, a római, a Maastrichti és a többiek is mindig is utaltak ezekre az állami vagy magánvállalatokra. Számos ok miatt fontos az európai országokban a kölcsönös önsegélyező pénztárak szerepét erősíteni, ahogy már erről kollégáim is beszéltek. Azonban mindezeken túl a kölcsönös önsegélyező pénztáraknak abszolút módon szükségük van egy jogi keretre, európai szinten. Hogyha nincs meg egy ilyen jogi keret, egy ilyen eszköz, akkor ö, hogyan lehet működtetni egy ilyen mm, modellt? Mindenképpen az egységes piacon kell biztosítani az önsegélyező pénztárak szerepét. Hogyha nem így lesz, akkor ez mind, mindez olyan lesz, mint egy déli báb, és egyfajta bajnokság, amelyben két liga játszik, a bajnokok ligája, amely minden előnyel rendelkezik, szabadságokkal és minden mással, és egy másik liga, amelynek a kapacitásai korlátozottak az egységes piacon. Tehát az önsegélyező pénztáraknak alapvetően szükséges egy európai jogi jogállást kialakítani. Ez, emellett vagyunk. Továbbá fontos a, fellépni a nem meg legális verseny ellen is, természetesen erre a szolvencia 2 is kényszerít bennünket. Tisztelt európai parlamenti tagok! Tudjuk, hogy a önsegélyező pénztárak már az Európai Unió előtt léteztek, hogy részeik az európai kultúrának, hogy erősek, hogy az európai szociális modell részét képzik, és hogy a szolidaritás alapján működnek, és így nincsenek kétségeink, hogy meg tudjuk majd erősíteni az európai szociális modellt, az európai kultúrát és örökséget. Hogyha nem így lesz, sajnálatos módon, akkor az európai kultúrának egy része, egy nagyon fontos intézmény fog egész egyszerűen elveszni. Ne felejtsük el, hogy Európa a múltban is, és most is a különbözőségekre, a diverzitásra épül, amely egyben a maga gazdagsága. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönöm mind a három szakértőnek. Basztos asszony jelentése egy nagyon fontos jelentés. Most megítom a a vitát. Először Harkin asszony, aztán Szelkesz úr kapnak szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a három előadónknak, mindhármuknak. Nagyon világosak voltak, természetesen nagyon értékeltem ezt, lenne azonban néhány kérdésem. Ugye az utolsó szakértő arról beszélt, hogy itt az Európai Parlamentben, ő itt ül az Európai Demokrácia házában. Ez nagyon jó dolog ezt hallani. Beszélt az európai szociális modellről. Ugye ez a bizottság nagyon is kiáll ezen értékek mellett, ugyanis más területeken leértékelik ezeket az értékeket. Lenne tehát kérdésem a szakértőkhöz. Először is a diversitás kérdése, sokrétűség kérdése. Mivel különböző modellek léteznek a, a 17 tagállamban, ahol létezik ez a modell, azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a javaslatainkban, hogy az előre nem látható következményeket is elhárítsuk mert tudatában kell lenni annak, hogy vannak olyan modellek, amely, amelyek hát úgymond egységes modellek, tehát mindenhol ezt akarják bevezetni. Aztán a Massif-tól a kollega ugye a fúziókról beszélt, és arról, hogy hogyan próbálják meg elkerülni a problémákat, amelyek felmerülnek a kölcsönös önsegélyezés terén. Továbbá, hogyha egy kicsit részletesebben kifejtené, ugye azt mondta, hogy három éven belül majdnem 300 pénztár lépett ki a rendszerből, tehát itt nagyok a kihívások, és mindez a önsegélyező pénztárak terén mit is jelent? A harmadik kérdésem a második előadóhoz szól. A, az, hogy a magánrendszerek kivonulnak mit is jelent a profit haszon szempontjából. A negyedik kérdésem egy olyan modell kapcsolatos, amely például Írországban is létezik, ez a Credit Union Movement, de a legtöbb tagállamban nem létezik ez a rendszer, és ennek az oka az, hogy a pénzügyi válság és nagyon sok pénzügyi intézmény érintett a válság során, és a Credit Union Movementnek jelentős problémái adódtak. Tehát én szeretném tudni, hogy valami új javasolt jogszabály nemzeti vagy uniós szinten tud-e segíteni? Mert ugye sok, sok esetben nem önök a felelősek azért, ami történt. Végül pedig a szolvencia kettőt is megemlítették. Minden terület, minden téma, amely, amely a, egy újabb jogszabályjal lehet kapcsolatos, minden javaslat üdvözölhető lehet. Szeretném tehát hallani az ön véleményét, Szerkász úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor most a Szociálista intergroup nevében beszélnék, és szeretnék néhány gondolatot megosztani annak alapján, amit sokat számomra Zibel asszonynak a menete. Én magam ügyvédként kezdtem a tevékenységemet, mégpedig egy biztosító társaságnál, és így módon nagyon jól körbe jártam ezt a szakmát, és mind ahogy ez elhangzott az egyik hozzászóló részéről, valóban itt arról van szó, hogy a kockázatokat teszi közössé az adott esetben egy kölcsönös segélybiztosítási pénztár. Szóval a kockázatok megosztásáról van szó, és ezáltal annak ellenére, hogy egy ilyen intézmény akár kicsi is lehet, mégis erősen tud fellépni egységben az erő. Úgy gondolom, a szakmai tapasztalatom alapján is, hogy Európának az a feladata, hogy a kockázatokat megossza, és akkor, amikor az Európai Unió visszafújót fúj, mint ezen a területen is, akkor azt észleljük, hogy nagyon sokan bajba kerülnek és hát így lesz ez majd a jövőben, különösen akkor, hogyha nem sikerül az együttműködés és a szolidaritásnak a szellemében fellépni. Fellépni, illetve fellépnünk emberek vagyunk, szociális társadalomba beágyazott emberek, éppen ezért nem szabad, hogy a szociális viselkedés módok üsség fel fejüket. Éppen ezért a jogállásra tett javaslat, egy olyan javaslat, amelyet a szocialisták, az európai szocialisták támogatnak. Ez számorom, számunkra szimbolikus erejű kezdeményezés, és úgy véljük, hogy végre itt az ideje, hogy az ilyen típusú pénztárakat képviseljék, megtalálják a helyüket ezek a társaságok az európai jogalkotásban. Na most vannak a tőke alapú társaságok, amelyeknek a keretében tulajdoni részek vannak jelen egy adott társaságban, és ennek alapján kezelik a kockázatokat. Felmerül a kérdés, hogy mindez hogyan alakul majd a kölcsönös segélypénztárok esetében, amennyiben azok Európai Uniós jogállást kaphatnak. Hogyan fogják az alapokat kezelni, hogyan fogják a tőkét kezelni, főként abban az esetben, ha nincsen saját tőke a három előadót figyelemmel hallgattuk, és kérdésem az, hogy mit várnak el önök, mit szeretnének, hogy képviseljenek az európai képviselők, mit jelentsen maga a segélypénztár, de ezen kívül milyen lendületet adhat az Európai Unió az olyan értékek alapján, amelyeket mi magunk is képviselünk. Pásztusz kívül ki kíván még hozzászólni? Úgy látom, hogy hogy seki, akkor ha megengedik, felveszem saját magamat a hozzászólók listájára, és kérdéseimet a három előadónak intézni. Kemény kérdés lesz ez. Az első kérdésem az, hogy, és ez mindegyüknek szól, röviden tudnak-e ismertetni velünk azt a három okot, amely miatt szükség van az európai jogállásra? amennyiben meggyőződöttek arról valóban, hogy erre nélkülözhetetlenül szükség van. A második kérdésem a következő. Meg tudnának-e jelölni három konkrétumot, amelyet szabályozni kellene egy ilyen európai jogállásban? Tehát mi az a három kérdés, amely prioritást kellene, hogy élvezzen, akkor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk? Másként szólva, melyik az a három fő akadály, amely jelenleg megakadályozza azt, hogy európai léptékű, kiterjedésű ö, segédpénztár jöjjön létre, most azon kívül, úgy azon felül, hogy ennek a jogkerete jelenleg még nincs meg. Lenne tovább egy kérdésem Poznyák úrhoz. Ön azt mondotta, ugye, hogy vannak egyéb körülmények, amelyeket önmagukban is lehetne javítani a jogállás szabályozása nélkül is tehát olyan fejleményekre van szükség, mondotta ön gyakorlatilag, amelyek lehetővé tennék azt, hogy az ilyen pénztárak felkínálják szolgáltatásaikat az uniós polgároknak. Azaz a jogállási rendelkezéseken kívül mit kellene még tennünk, az uniónak mit kellene tennie, kérdezem tőle. És aztán van egy további kérdésem, amennyiben az európai jogállásról beszélünk, azt több oknál fogva tesszük, ugye egyrészt azért, mert felmerül az a kérdés, hogy most akár rendelet, akár irányelv formájában az Európai Bizottság hogyan mehetne elébe ezen ágazatnak a szabályozására, hogyan lehet egy alternatív modellt, üzleti modellt megerősíteni, és így tovább, és így tovább. Nem akarom felsorolni az összes érvet, önök tökéletesen ismerik ezeket az érveket. De az egyik érv ezen érv sorozat közül az, és ha jól hallottam, akkor Pedro Blanda Silva említette ezt, szóval az egyik érv, amely a pénztárak mellett szól, az az, hogy az ilyen pénztárak tevékenységet kívánnak folytatni a székhelyükön, székhelyükön kívüli országokon. És e tekintetben hol a gond? Nem e, akarom én megválaszolni ezt a kérdést, de azt hiszem érdemes elébe menni ennek a kérdésnek a megválaszolásával, hogyha ö, szolid lábakon vagy stabil lábakon akarunk állni, remélem, hogy nem veledkeztem meg egyéb fő kérdésekről, de ha így tette volna, akkor egészen biztos, hogy Vászló hogy azokat a lényegi kérdéseket még felteszi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon elégedett vagyok mind azzal, amit a szakértőktől és kollégáktól hallottam, nagyon szépen köszönöm minnyájuknak a hozzájárulásokat a jelentéshez, és, és a javaslatokat is köszönöm szépen. Az elhangzottakból Ugye én, az én véleményem szerint az a fontos, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak a szolidaritás alapján működnek és nagyon fontos részét képzik az európai szociális modellnek. És ennek igenis létjogosultsága van, éppen ezért harmonizálni kellene a jogszabályokat is az egyes tagállamokban. Tehát egy közös nevezőt kellene találni. Tehát fel kell tenni a kérdést, mivel foglalkozzunk. Ugye amikor a kollégák ugye azt kérdezik, hogy mi a közös nevező, hogy mire kellene az európai jogalkotónak koncentrálnia. Mi az a közös nevező, amely a jövőbeni jogszabályokban ki kell, hogy emelve legyen, amelyekkel a jogszabályoknak foglalkoznia kell nem szabad a jelenlevő ö, szociális modelleket ö, kockáztatni, az kölcsönös önsegélyező pénztárakat sem. Mik, mi a közös nevező, mik a közös nevezők, amelyeket alapul lehet venni a működés során? Akár a polgárok szem, szempontjából, akár a belső piac minősége szempontjából milyen kiegészítő témákkal kellene foglalkozni. Hogyan működnek ezek az önsegélyező pénztárak? Összehasonlítva például a magán és állami rendszerekkel hogyan lehet létrehozni, megvalósítani egy európai jogállást. Ugye hallottuk, hogy ez a rendszer nem is létezik az Európai Unió egyes tagállamaiban. a bizottság és a tanács szintén foglalkozott a jogállással, egy európai szintű jogállással. Na most én szeretném hallani a szakértők véleményét. Ugye hiányzik az adott jogszabály. Vagy miért nem harmonizálják ezen a területen a jogszabályt? Elnök, asszony, Gerard Andrek úr az első válaszadó. Quelques Köszönöm szépen. Akkor válaszolnék néhány kérdésre, mert mindegyikre azt hiszem most nincs lehetőség. A sokszínűség akadályt képeze a tekintetben, hogy létrejönnek az európai léptékű kölcsönös segélypénztárok. Azt hiszem, hogy azok az érvek és munkálatok, amelyekről beszámoltunk mindannyian, azt mutatják, hogy nagyon sokszínűek ezek a pénztárak, mind az elvekben, mind a tevékenységükben, és ezek kölcsönösen nagyon könnyen megtalálják a hangot egymással Ezek az intézmények. És hogy hát milyen akadályok vannak? Nos, a válaszom erre az, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan országok, akkor nagyon régi hagyománya van az ilyen tevékenységnek. Másút, és jelentéstevő asszony is erre utalt már, nincs semmi előtörténete ezen pénztároknak. Úgyhogy az első előfeltétel, hogy úgy mondjam, az, hogy ne egy kogens, egy kötelező érvényű keret jöjjön létre, hanem az értékeket, a képviselt értékeket dobborítsuk ki. Melyeket? az egyenlő bánásmódról van szó, az irányítás jellegéről, a polgárközeliségről, és az irányítás a pénztár tagokat kell, hogy megilletse. Ez az alapelve a fellépésünknek, ezt az irányítási típust, modellt kellene megtartani. A, az bánás, egyenlőség, a polgárközeliség volt a másik két szempont, és a szociális modellt is megemlítem, erről gyakran megfeledkeznek egyesek, és ezáltal már egy másik kérdésre is válaszolok. Szóval el kell ismerni, hogy a segélypénztárak fellépnek akkor, amikor az állam visszavadul bizonyos területekről, például az egészségügyből, illetve a szociális tevékenységekből, illetve a magánszektor is kivonul egy sor egyéb eh, területről, ott, ahol pauperizációt észlel, elszegényesedést, tehát persze most nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, de mégis gyakorlatilag arról van szó, hogy mint egy ö, lyuk betömő funkciót töltenek be a segélypénztárak, ha megengedik ezt a kifejezést. El kell tehát ismernünk a helyi jellegünket is, és hát azokat a közös alapelveket, amelyek igazándiból a lébelünket, a védjegyünket képviselik. Az, amit az Európai Mutualista ágazat dolgozott ki, azt arra emlékeztet, hogy Európában olyan közös jellegzetességek alakultak ki, hogy lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy valahányszor csak lehetséges, figyelembe vegyük a nemzeti jellegeket, amelyeket a történelem alakított ki az államoknak a szintjén. Nos, ezek a szavak teljesen összecsengenek azzal, amit az előbb mondottam. Ami pedig a zgámot illeti, talán nem voltam teljesen világos, tehát ez nem a ö, fúziónak, az összeolvadásnak az eszköze, hanem az egymáshoz való közelítésnek az eszköze. A különböző kisegélypénztároknak a közelítését biztosítja olyanokét, amelyek különböző projekteket, vál, ö, projekteket visznek, vagy egyéb tevékenységeket. Aztán vannak egyéb típusú felépések Franciaországban, a GIE rövidítésre hallgató, amely más típusú cégeknek a ö, együttműködés, működését teszi lehetővé, az GAMOK pedig az új finanszírozási eszközöket biztosítja, és egyáltalán nem összeolvadásról van szó, szó sincs erről, hanem pont ellenkezőleg, hogy úgy mondja, közeledésről van szó, és nem többről. Tehát valóban itt másról van szó, nem arról van szó, hogy egyre több összeolvadás, merger történik, ahogy az angolok mondják, hanem a kiegészítő jelleg az, amely érvényesül. Máskülönben a létszámmal kapcsolatossal. Tehát a pénztáraknak a szám csökkenése nem azt jelenti, hogy a pénztár tagok is kevesebben vannak, nem. A pénztárak csökkenése tulajdonképpen a csoportok kialakulását jelzi. Különböző megoldások léteznek erre Európa szerte, mert a Solvency 2 egy hatalmas fenyegetést jelent 2014-ben ugye már hatályosul is, és végre hajtandó lesz ez az irányelv, és akkor bizonyos szegély pénztárak már kiesnének a hálóból, mint hogy túlságosan kicsiek. Na most van egy egyéb kockázat is, és hát jeleztem az imént, hogy egyelőre, nekem is Franciaország esetében az állásokat sikerült mindezen fejlemények ellenére fenntartani. És sőt, még az is igaz, hogy kétszer annyi állást teremtünk a mi ágazatunkban az utóbbi két évben, mint a hagyományos biztosítási ágazatban, hogy szinte már úgy mondtam, hogy a kapitalista ágazatban. Na most ö, ö, nálunk ez nem így van, és ö, mi közben a hagyományos biztosítók állásokat romboltak. Talán már ez kicsit részrehajlásról is tanúbizonságot tesz a részemről, de ott, ahol visszavonulót fújtak a sekélypésztárok, azok ott nem vált ez a hasznára sem a fogyasztóknak, sem a ö, egyéb biztosítóknak, sőt, gyakorlatilag ott tartanak azok az országok, ahol ilyen irányba mentek a dolgok, hogy újra kell építeni ezt az pénztár ágazatot. Köszönöm szépen. Pozny- Gregor Poznyák úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Rengeteg kérdésre kell válaszolnom, gyorsan fogom megtenni. Először is a diverzitás kérdése. A diverzitás egyik legfontosabb vonása a jogi keret, a kölcsönös biztosítók, a ö, a hagyomány és a, és a történelmi okok miatt egészen más a különböző tagállamokban az ön meghatározása. Vannak olyan tagállamok, ahol a társasági törvény alá tartoznak, van olyan tagállamok, ahol inkább a vállalati jog alá tartoznak, Franciaországban például van egy teljesen külön jogi keret, sőt kettő. Olaszországban a kölcsönös önsegélyező pénztárak például a polgári jog alá tartoznak saját jogállással. És ezek miatt a történelmi különbségek miatt a kölcsönösség öndefiníciója sem egységes. Tehát nem tudjuk elmondani itt pontokba szedve, hogy mi azért vagyunk kölcsönös pénztárak, mert így és úgy és úgy. A szolidaritás mindig ott van, de az, hogy, a, hogy ez egy olyan függetlenség, amelyet mások átvettek, vagy hogy a, a szociális modellből alakult ki, hogy nyereséges vagy nem nyereséges, nagyon különböző különböző tagállamokban. És megértem, hogy bizonyos társaságok egyszerűen félnek, hogy elveszítik a nemzeti jellegüket. Attól félnek, hogy hogy, hogy Európában elvesznek. Rengeteg különböző szervezet van, de ennek ellenére európai szinten azt találjuk, hogy a nemzeti fejlődések hatnak egymásra, és ezért átírják folyamatosan a különböző biztosításra vonatkozó jogok, jogszabályokat, és szeretnék ezért nagyon sokan, hogyha a saját országukban is megváltozzanak a kölcsönös önsegélyező pénztárak jogállásai, illetve az erre vonatkozó jogszabályok, vagy azért, mert pozitív fejlődést tapasztaltak, vagy azért, mert egyszerűen szkeptikus kritikusak azzal szemben, hogy a, ne, hogy a non-profit társaságok hogy kezelik ezeket a kérdéseket. Na most, a legtöbb kölcsönös biztosító közepes vagy kisméretű, úgyhogy igazából nem a jogi formájával van probléma ezeknek, hanem a kisméretükkel. Nagyon sokkal beszélek, tár, tárgyalok közülük, és mindig azt mondják, hogy itt az arányosság, az arányosság a legfontosabb kérdés. Persze lehet még a csoportosulás kérdéséről is beszélni, de a szolvenci kettőn belül a csoportosulás kérdése sincs megfelelően megoldva a kölcsönös önsegélyező pénztárak területén. Szárkász úr nagyon tisztelem a véleményét, valóban egy sor érték kerül itt kockáztatására a kölcsönös pénztárok úgy az egészségügy, mint a biztosítás és a nyugdíjbiztosítás területén azt hiszem, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy ezeket az értékeket a pénzügyi szolgáltatási szektoron belül a különböző gazdasági szereplők tartsák meg. Ezzel kapcsolatban számítok az önök támogatására is. Elnök asszony, Berez asszony kommentjeire reagálva, azt tudom mondani, hogy mindenki úgy gondolja, hogy a jogállás legfontosabb indokai az európai pecsét, tehát az elismerés aspektusa, a határokon átnyúló tevékenységek elősegítése, aztán megemlíteném a az akadályok között a szabályozási, illetve jogi problémákat, az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeken belül az ágazatok úgy gondolják, hogy nincs szükség a belső piaci szabadság ilyesfajta társaságokra való kiterjesztésére, és itt megint csak a határokon átnyúló tevékenység és Bastas asszony kérdése merül fel, de elnök asszony is kérdezett ugyanerről. Kérem, higgyék el, hogy maga a szektor is dolgozik azon, hogy milyen lehetőségek, milyen lehetséges megoldások vannak a különböző EU szintű problémákra. És nyilván jogos megkérdezni, hogy kellene muszáj-e, szükséges-e európai jogállást kialakítani? A problémákat már felmértük, már ismerjük, nagyon sok probléma közös, most már csak az a feladatunk, hogy kidolgozzuk, hogy milyen módon ö, próbáljuk megoldani a problémáinkat. Elismerem, hogy a kereskedelmi, illetve szerződéses biztosítások és az át, ezekkel kapcsolatos határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás bizonyos lehetőségekkel rendelkezik. Ezek közül a kölcsönös önsegélyező pénztárak nem túl sokat tudnak könnyedén megvalósítani, és amikor azt mondjuk, hogy a kölcsönösség nem minden tagállamban ismert, azért azt kell mondanom, hogy nem tapasztaltam ellenállást a jogállással szemben az olyan országokban, ahol nem létezik ez a rendszer. Ott inkább csak közömbösség van. A szkeptis, szkepszist és a vonakodást azt inkább olyan országok részéről tapasztalom, ahol nagyon is jól képviseltek a kölcsönös önszegélyező pénztára, csak ö, úgy érzik, hogy nem, nem felelnek meg még a jogi keretek megfelelő megfelelőképpen, illetve hogy az legutolsó bizottságtól érkező javaslat nem elégítette volna ki az igényeiket. Még a szolvencit kettővel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy azt látjuk nagyon sokszor, hogy az európai szövetségi társaságok előtt csak akkor nyílik meg a biztosítás útja, hogyha már amúgy is létezik az ilyen jogszabály, és hogyha a kölcsönös önsegélyező pénztárak európai szinten próbálnának meg olyan más országokba is eljutni, ahol nem létezik ez a rendszer, akkor ez a probléma ugyanúgy fellépne. Ez lenne a másik fontos, megoldandó feladat. Köszönöm. E Elnök asszony, portugálul kezdtem, és portugálul szeretném befejezni, végül is ez az anyanyelvem. Azok a kérdések, amelyeket itt felvetettek, ezekről külön is lehetne eszmét cserélni, de részben össze is kapcsolhatók. A kölcsönös önsegélyező pénztárak részét képzik az európai szociális modellnek. Ezt már elmondtam a kezdetekben is. Ez a rendszer nem minden országban létezik. Ugye most 27 tagállam létezik. A szociális modell azonban nem szükségszerűen minden tagállamban ugyanúgy működik és ugyanúgy működtetik. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy az európai politikát mindenképpen a szolidaritás alapján működtessük, az önsegélyező pénztárak ezen az alapon működnek. A szolidaritási modell, a szociális védelem, a társadalombiztosítás modellje, az európai szolidaritás, olyan értékek, amelyek alapján kell működnünk. Persze fel kell tenni a kérdést, hogy a az önsegélyező pénztárak, például az egészség pénztárak nemzeti szinten, hogyha másik országban szeretnének működni, ez miért van? Hát azért, mert a szolidaritás alapján kell, hogy működjenek, és a szolidaritás gondolatát más országokba is át kell vinnünk. jogi és tőke követelmények is léteznek annak érdekében, hogy egy extenzívebb piacon működhessünk, összehasonlítva más típusú szervezetekkel, amelyeknek más tőkekövetelményei vannak. A kölcsönös önsegélyező pénztárak, hogyha más országokban akarnak működni, akkor egy európai jogállásra van szükségük annak érdekében, hogy ne csak egy, hanem több országban működhessenek. Ilyen értelemben meg kell erősíteniük a saját tőkejüket, a saját rendszerüket, fenntarthatóvá kell lenniük, és így tudják erősíteni a szolidaritást is az egyes országok között. Bastos képviselő és más, mások is felvetették azt a kérdést, hogy a kölcsönös ö, pénztáraknak miért van szüksége jogállásra. És azt hiszem, hogy az első felszólaló is ezt kérdezte. Az önsegélyező pénztárak működnek más országokban is, de mindig más jogi rendszereken belül ezt már mindenki elismeri, az adott tanulmányban is, amely ugye a önsegélyező pénztárak szerepéről szól a 21. században. Sok esetben elvesztik a specifikusságukat ezek a segélypénztárak, akkor, hogyha egy más országba helyeződnek át, és sokan visszavonulnak a pénztárakból. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy itt prioritásról van szó, és fel kell lépni a jogállás érdekében. fenn kell tartani az európai szociális modellt, meg kell védeni ezt a modellt, és így módon Ugye minnyáján az egységes piac szereplői vagyunk, és nem kockáztathatjuk azt, hogy elveszítjük a speciális értékeinket. Éppen ezért a kölcsönös önsegélyező pártoknak ugye vannak közös elemei, ha már ugye az egyes országokban vannak különbségek is. De maga a jogállás, egy opcionális eszköz lehet. Egy eszközként használhatjuk. Tehát a nemzeti jogszabályokon túl azok felett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon világos érveléseket hallottunk az európai jogállás mellett érdekében. Ja, azt akartam még kérdezni, hogy ez a javaslat, amely itt van előttünk, továbbá is aktuális-e, mit gondolnak erről, vagy egy másik, teljesen radikálisan más alapon kellene kidolgoznunk ezt a jelentést. De azt hiszem, hogy nagyon új ablakokat nem lehet megnyitni, de fel Szükséges alapvetően az, hogy ezt a politikát tovább vigyük. Bastos asszony és a Júri Bizottság dolgoznak ezen a témán. Múlt évben született meg ez a tanulmány, amelyről szó volt. Ez a gondolat, amely a Solvency 2-höz is kapcsolódik, és amelyről szó volt itt ma, ez a kölcsönös önsegélyező modell, egy referencia modell. De talán átadnám, visszadnám a szót Bastos asszonynak, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném kifejezni köszönetemet, és hálámat a szakértőknek, akik eljöttek erre a meghallgatásra. Ugye a végkövetkeztetés ugyanaz. Egy európai jogszabályra van szükség, amely egy európai kölcsönös jogállást biztosít, a szolidaritás és a demokrácia alapján működnek ezek a kölcsönös önsegélyező pénztárak, és fontos szerepet játszanak a belső piacon lehetővé kell tenni, hogy ez az ágazat egy újabb szakaszba lépjen most, amikor több szolidaritásra van szükség Európában, amikor nagyok a kihívások, és ezt az üzenetet szeretnénk küldeni az Európai Bizottságnak is. Nem valami mega jogállást szeretnénk, egy minimum harmonizációt szeretnénk, annak érdekében, hogy a jogszabályok harmonizáltak legyenek. Természetesen ennek a jogi eszköznek történelmi hagyományai is vannak. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Basszus asszony jelentésével kapcsolatosan július 11-e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 18-án fogjuk a szakbizottságban megvitatni ezt a témát. Melegen megköszönöm a szakértőinknek ezt a meghallgatást, azt, hogy eljöttek az eszmecserét, nagyon konkrét javaslatokkal, javaslatokat hallottunk, konkrét üzenetet, hallottunk. Nagyon fontos ez a saját kezdeményezésű jelentés itt az Európai Parlamentben a jövő szempontjából is. Lezárhatjuk tehát ezt a napirendi pontot, és most áttérünk a 14-es napirendi pontra, és most megadjuk a szót Kósa képviselő úrnak aki a különböző módosítókat fogja bemutatni. Ugye itt 444 módosítót kapott a jelentéséhez. Az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések hatályon kívül helyezése. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. Bevezetésképp egy statisztika. A módosító nagy számára tekintettel már most elkezdtünk kompromisszumokat kialakítani, és ma örömmel mondhatom azt, hogy már elküldtem az árnyékjelentéstevők számára kompromisszumokat. És miért volt erre szükség? Azért, mert elnézést, engem nagyon zavar az, hogy itt most beszélnek körülöttem. Kérnek, kérem az elnök asszonyt, hogy legyen kedves szólni az ügyben. Vous avez fait raison, monsieur le rapporteur. Ce que je peux demander à ceux qui önnek teljesen igaza van, jelentéstevő úr, kérem mindenkit, akinek nincsen dolga a teremben, kívül fontos az eszmecserét, és aztán a későbbiek során bárki visszajöhet természetesen, hogy nyomon kövesse a munkáikat. Önni a szó, tisztelt jelentéstevő úr. Köszönöm szépen. Tehát akkor újra kezdeném a hozzászólásomat. Nagy számban érkeztek meg már a módosítók, hogy az elnök azt is említette, és már most elkezdtük a kompromisszumos javaslatokat kialakítani, és ma délelőtt már szét is küldtük ezeket a kompromisszumos javaslatokat. 55 kompromisszumos javaslatot készítettünk, és mély tiszteltem a munkatársaimé és a tanácsadóké. 165 módosítót fettünk le ezzel, 15 kolléga módosítóját, módosítóit érinti mindez. Ami a módosítókat illeti, ez a vaskos anyag hiteles bizonyítéka annak, hogy mennyire szociálisan érzékeny ez a bizottság. Nagyon sok módosító mélyen elkötelezett a szociális szféra a munkavállalók, a hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javítása felé. Ezért sikerült már most 55 kompromisszumot kialakítanunk. Természetesen ezek még javaslatok, hiszen nem találkoztunk még az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon eltérő álláspontokat nem tapasztaltunk, nagy ellentmondásokkal nem találkoztunk. Én úgy érzem, hogy nem ez lesz nehéz dolog, hanem hosszadalmas, aprólékos és részletes munka vár majd ránk a későbbiek folyamán még. Nehezebb dolgunk a második részével lesz. Ugyanis a módosítások mellett, mivel társjogalkotói szerepet kapott a szakbizottság, a regi bizottsággal közösen, a mellékletekkel kapcsolatban a frakciók közül négy frakció adott be módosító javaslatot. Négy módosító javaslat összesen 97 oldalas. Ebben lesz nehezebb dolgunk, mert minden egyes frakció módosító önmagában 30-30 oldal, és pontosan össze kell vetnünk, hogy miben tér el a frakciók álláspontja. Végezetül a jövő héten hétfőn lesz az első árnyék jelentéstevőkkel az első találkozó, és bízom abban, hogy az összes vitás kérdést már akkor rendbe fogjuk tudni tenni. Várom a kollégák véleményét. Monsieur, Monsieur Prieto. Kyoto úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Kósa úrral. Azt hiszem, hogy meg fogjuk tudni próbálni elérni a, a legnagyobb többséget, a támogatást a kompromisszumos módosítók mellett. Sajnos még nem tudtam minden kompromisszumos módosítót elolvasni, de biztos vagyok benne, hogy egyetértésre fogunk tudni jutni. Nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság világos üzenetet közvetítsen egy sor rendkívül jelentős témában. Nagyon nagy kockázata van annak, hogy az európai politika gyökere a szociális politika most hogy folytatódik. Először is az alapok felhasználásának kérdése, az, hogy az egész, az egész folyamat bizonyos célkétűzéseket bizonyos szektorok felé próbál terelni, és ezen kívül ugye vannak hiányosságok, az alapokat nem használják ki megfelelő mértékben, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szakbizottságon belül majdnem egyet, teljes egyetértés létezik arról, hogy ilyen zsarolási politikába ne kezdjünk, amelyet a múltban tapasztaltunk a kohéziós politikával kapcsolatban, mégpedig arra, hogy ahogy az bizonyos frakciók próbálták szorgalmazni, csak makrogazdasági politikai célokra legyen az felhasználva nagyon fontos, hogy a kohéziós alapokról folytatott vitából tanuljunk, és van egy sor olyan terület, amelyben egyetértünk, de van olyan is, ahol nem. Egy kisebb probléma, de azért mégiscsak probléma az, hogy a közös keretstratégiát a mellékletbe kellene helyezni, ez azt eredményezni, hogy nem tudnánk megfelelőképpen menedzselni az alapokat, nem, e, egyet, nem értünk egyet a regi jelentéstevőjével. Szeretnénk, hogyha a jövőben minél hatékonyabban működnének az alapok, és ez nem tenné ezt lehetővé. Szeretnénk, hogyha a parlamentnek fokozottabb ellenőrzést biztosítanának. Úgyhogy meg kell nézni, hogy esetleg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján induljunk el, vagy az együtt döntés útján. Van még egy kérdés, amelyel kapcsolatban módosítókat nyújtottunk be. Rendkívül magasak a munkanélküliségi ráták, különösen a fiatalok körében, és a kohéziós politika nem csak az európai szociális alap, hanem az egész kohéziós politika alapötlete, ami ugye az, hogy a munkahely teremtést ösztönözze, ez tulajdonképpen nem került a kohéziós alapok legfontosabb feladatainak megemlítés, feladatai között megemlítésre. Hiszen ha mindannyiunkat legjobban foglalkoztat a munka és a foglalkoztatás, akkor ezt, ezt hangsúlyosabban kellene kifejteni. A hatékonysággal kapcsolatos stratégiai ö, tartalékot szeretnénk eltöröltetni, úgy gondoljuk, hogy nem járul ez semmivel hozzá. A, ö, a bizottság által javasolt feltételrendszer nagyjából egyetértünk, mivel szeretnénk mindenképpen azt elérni, hogy a bürokrácia ne, ne szabaduljon teljesen el, de ennek a konkrét dolognak nincsen igazából értelme. Senki nincs meggyőződve arról, hogy bármiféle célja lenne ennek, Látjuk, hogy a kohéziós politika más részeiben is létezik ez, és egyszerűen nem ért el semmit, azon kívül, hogy nagyobb adminisztrációs terheket generált. És akkor pedig az a finanszírozás egész célját ten, teszi tönkre, úgyhogy mi ezt szeretnénk teljes mértékben eltörölni. Végül pedig nagyon fontos annak meg a, a, nagyon fontos egy világos üzenet közvetítése, nagyon világos vonalakat kell ö, felrajzolnunk, ebben egyetértünk, hogy ne tartson minket vissza, ne kössem meg a kezünket az a sok érv, amely jelenleg ö, röpköd a fejünk körül. Egyszerűen nagyon fontos, hogy legyen elérhető pénz a kohéziós alapokban, tehát hogy azt ne redukáljuk le költségvetési tartalékokra. Az a cél, hogy a fiatalok körében tapasztalt munkanő nélküliség ellen próbáljunk kihasználni a kohéziós alapokat, tehát ezzel óvatosan kell bánnunk, hiszen hogyha ezt meg akarjuk tenni, akkor nem támaszkodhatunk csak egy olyan költségvetési sorra, amely 12 hónap alatt elfogy. Akkor egy külön költségvetési sort kellene alkotni, amely külön a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik. Hogyha egy új programot lehetne például kialakítani arra, a, annak a pénznek a felhasználására, amelyet még nem használtak fel, akkor esetleg a következő költségvetési költségvetésbe ez bekerülhetne. Minden esetre nagyon fontos, hogy a határokat meghatározzuk, és a célkitűzéseket így tudjuk csak elérni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Kósa úrnak munkáját, ez egy nagyon fontos jelentés, ugyanis részben a REGI bizottsághoz is tartozik, és hozzánk is, mivel az Európai Szociális Alappal mi is foglalkozunk. Tehát itt egy koherencia van a különböző szimultán jelentések között hiszem, hogy van nagyon fontos pont, pontok vannak ebben a jelentésben. Az első pont az az, amelyet mindenképpen fontos aláhúzni, ez a szociális partnerek integrálása a megvalósítandó politikában. Úgy gondolom, hogy a helyi politikák, a helyi projektek sokkal jobban megvalósíthatók akkor, hogyha a szociális partnereket is bevonjuk, és nem csak őket, hanem különböző más partnereket is bevonunk az adott projektekbe. Továbbá van egy másik alapvető pont, ez pedig a 25 tiszteletben tartása tehát a kohéziós alapokból nyújtott ö, arány az Európai Szociális Alapba. Tehát ehhez mindenképpen ragaszkodnunk kell, mert ha nem, akkor, és ezt már ma reggel is itt láttuk, akkor a szociális politika területén mindenki megpróbál ö, különböző csökkentéseket elérni, itt-ott lenyírválni a szociális politikából. A harmadik szintén fontos pont az az administratív egyszerűsítése a különböző alapok felhasználásának. A negyedik pont pedig, amelyel kapcsolatosan még szólnék, az az, hogy nem csak arra van szükség, hogy az oktatási politikákról szóljunk, és a különböző kompetenciák elismeréséről, hanem ki kell mondani, hogy mennyire fontos a szakmai képzés a különböző projektek közül. Kósa úr, szeretném önnek elmondani azt, hogy teljes mértékben az ön rendelkezésére állok, hogy ezt a jelentést és az én jelentésemet harmonizáljuk. Köszönöm, elnök asszony. Gönc Kinga, képviselő asszony. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok ezért az eszmecseréért, ugyanis számunkra, akiket nagyon érdekel ugye az Európai Szociális Alap, köszönöm Sáti asszonynak, amit elmondott, ez a bizonyos minimum arány a kohéziós politikában, ez a 25 százalék, és a különböző százalék arányok természetesen nagyon sokban függnek a különböző régiók szintjétől. Na most ez egy kulcskérdés, és fel szeretném tenni a kérdést Ádámnak, vagyis szeretném mondani, hogy a tárgyalások során igenis erőteljesen álljon ki én ismerem egy kicsit a kormányzati oldalakat is, és a kormányok ugye eh, nagyon sok szép infrastruktúrális projektekkel rendelkeznek, és ezeket az alapokat sok esetben inkább infrastruktúrákra szeretnék fordítani, nem pedig emberekre, szociális kirekesztésre, eh, különböző olyan befektetésekbe, amelyek az embereket érintik például a munkaerőpiacon. Tehát a tagállamok részéről a kormányok részéről ugye van egy olyan szándék, hogy felhigítsák ezt az arányt, ezt a 25 százalékot, a különböző politikai pártoknak ismerem a véleményét, de azt hiszem, hogy ez a harcunknak az egyik alapja. Ezt nem szabad feladni. Azt is el szeretném mondani, és ez benne van az én általam beterjesztett módosítóban is. Egyrészt ugye a feltételekhez való kötöttség fontos dolog. A tanácsban van egy olyan légkör, amelyben ugye azt mondják, hogy nem a különböző alapokat nem megfelelő módon költötték el, és hogyha az ex ante és az ex post feltételekhez való kötést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a következő pénzügyi keret megvalósítása során javulni fog a helyzet. De mindenképpen egyszerűsíteni kell az alapok kezelését a különböző szinteken. Ha azt látjuk, hogy van, volt egy ex ante feltételhez kötöttség, akkor a megfelelő módon kell eljárni. Aztán ott van az urbánus aspektus is, akkor, amikor a szegénység ellen lépünk fel. Nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között. Vannak olyan országok, ahol a szegénység inkább a városi, tehát az urbánus területekre koncentrálódik. Van, ahol a szegénység inkább a vidéki területekre koncentrálódik. Azt hiszem, hogy a különböző erőforrásokból az integrált programok segítségével nagyon sokat lehet tenni, és ezeket is ezekből az alapokból finanszírozzuk, de a minimum ö, arányt, tehát mindenképpen fenn kell tartani, ehhez ragaszkodni kell. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a jogszabályban az is, hogy egyenlő lehetőségeket kell biztosítani, megkülönböztetés kell lenni, szegregációmentesnek kell lenni. Ja, ez kimondott a jogszabályban. Különböző mutatók vannak, amelyek lehetővé teszik a szegénység elleni harcot is a 2020-as stratégia értelmében meg kell nézni, hogy ezen a területen mi is lesz a helyzet. A foglalkoztatás terén sokkal több az új adat most már, de hát majd meglátjuk, hogy mi történik ezen a területen a továbbiakban. Köszönöm szépen további hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor, ha megengedik, a magam részéről is mondanék egy pár észrevételt. A 84 per 3-as cikre szeretnék ugyanis utalni Kosor szövegében, és ezzel nyilván sokat fogunk még majd foglalkozni, és a makroökonomiai feltételek között is. Mert nem is tudom a makroökonomiai feltételekkel melyik cikk foglalkozik, de szeretném azt jelezni, hogy a ma délelőtt során a két jelentés tevővel ö, találkoztunk, akik a, a Költségvetési Szakbizottságban dolgoznak, Bőge úrról van szó, és Kálfinról, és ö, engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Ugyanis minden egyes ö, szakbizottságban előveszik a saját jogalapjukat, és aztán majd lesz ö, a nagy-nagy egyeztetés a számokról. De a jogalapok tekintetében, a jogalkotási alapok tekintetében rendkívüli módon politikai átítatású a kérdés. És úgy vélem, hogy előfordulhat, hogy a mi megközelítésünket tekintetben más lesz, mint egy másik szakbizottsági. Márpedig a gazdasági makro ö, megközelítés tekintetében előfordulhat, hogy ez a különbség nagyon erőteljes lesz. Én úgy látom, úgy érzékelem, hogy a politikai egyensúly, amely a mi szakbizottságunkban kialakult, nem azonos azzal, amely kialakult a regi szakbizottságban. Na most pontosan ez a 84-es kérdés az, amelyikben majd a, a regi előre fog haladni, nyomulni, mint egy, mert hogy abban nincsen együttdöntési eljárás a kettő szakbizottság között. És mindez úgy történhet, hogy sem a politikai frakciók, sem a plenáris ülés nem fog tudni foglalkozni ezen kérdésekkel. Most tudom, hogy a mi szintünkön nem tudjuk orvosolni ezt a problémát, de mégis fontosnak tartottam, hogy felvessem a kérdést azért, hogy kiki a saját frakciójában gondoljon erre. Ha nem történne semmi, ha nem történik semmi, akkor a régi szakbizottságban a makroökonomiai kondicionalitás fog előtérbe kerülni, az lesz győzedelmeskedő pozícióba. És ahhoz, hogy megváltoztassuk az összparlamentünknek az álláspontját, nagyon nagy erőfeszítés lenne majd szükség, sőt, szinte nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Szóval én úgy olvastam ki a mi szakbizottságunkban, hogy ellenezzük, nagy többségben mondottam, a makroökonomiai kondicionalitást de hát itt most nem elégséges az, hogy a szakbizottságunkban szépen ö, kiegyezünk egymással, hanem ennél hathatósabb álláspontot kellene tudnunk képviselni. Ez az egyik dolog. Aztán van a 84 per 3-as, a 84 per 3-as, kicsit globálisabb lesz most az észrevételem, szóval azzal kapcsolatosan az a kérdés, hogy mit teszünk a ESZÁ-ba, és mit teszünk a kohéziós alapba attól függően, hogy most milyen típusú régióról van szó, kohéziós régióról van-e szó vajon, vagy pedig egy átmeneti, egy tranzíciós régióról van szó, ugye a sok kategóriával dolgoznak itt, most nem jut eszembe mindegyik pontosan, hogy melyikre, de mindenki azt hiszem a szavaimban kiolvasta és értette, hogy mire utalunk. Szóval, tekintetben tűzvész van, hogy úgy mondjam, mert ha megnézzük azt, hogy a tárgyalási dobozban mit tett be a Dán elnökség, akkor azt látjuk, hogy a százalékos arányok azok nem egyszer is mindenkorra rögzítettek. A Dán elnökségnek a fejében ezek tárgyalás alapját fogják képezni, ugyanúgy, mint az ESA-nak az alapjai. Most ez elfogadhatatlan a jogalkotási szempontból még szerint, ami azt is jelenti egyben, hogy mindannyiuknak ki kell állnia, és meg kell, hogy győzzük a saját állandó képviseletünket Brüsszelben, azért, hogy előre lehessen lépni, mert az EBSCO ülésre ugye hamarosan sor kerül, és nyilván ott a szakemberek majd megnézik, hogy mi van a tárgyalási dobozban, a tárgyalási boxban, de viszont majd lesz az június 26-ai általános tanácsi ülés, amely előkészíti a európai csúcs találkozott, az európai tanács ülését, már, már pedig, hogyha az általános tanácsi ülésen ö, jóvá hagyják a Dán elnökség által el, ö, ö, előterjesztett tárgyalási dobozt, akkor minden kérdés újra megnyílik. És ez engem aggaszt már a kezdetek óta, és a szakbizottságunkban egyesek emlékeznek arra, hogy annak idején a biztos és a főigazgatósága azt vetette fel, hogy az ESZ-át, az Európai Szociális Alapot teljes mértékben vonjuk ki a strukturális alapokból azért, hogy azt egyszer is mindenkorra rögzíteni tudjuk összegei szerint, illetve arányai szerint. Aztán egyes tagjai a szakbizottságunkban úgy értették, a dolgokat, hogy kellene egy közös, közös rés és utána kellene majd az al részekben megoldani az egyes és mások alapoknak a kérdését. Én pedig azt látom, hogy attól, hogy minden egy kalapba került be, most a szociális politikát tesszük tönkre. Tehát, hogyha nem hagyjuk illetve pontosabban hagyjuk ezt a dolgot így, és akkor szét fogják verni a számokat, és be fogják az új számokat betonozni, és ebből mi adódik majd a periférikus országok számára, például Portugália számára, mert az nem igaz például Portugália esetében, hogy az út struktúra, az itt infra, út infrastruktúra fejlesztésére van leginkább ma szüksége Portugáliának. Szóval tisztelt jelentéstevő urunk, ön képvisel minket, és emeli magasra a zászlót, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon hangos hangon kell, hogy hallassa hangját már ezen a héten, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a felelősség a teljes szakbizottságé, és ott állunk ön mellett válvetve. Ez a két nagy fő észrevételem ebben a stádiumban, és anélkül, hogy most visszatérnék egyéb szempontokkal, vagy kérdésekkel, a maradványokkal, mit tegyünk például, illetve egyéb tételekkel, amelyekről beszéltek a kollégák. A bizottsághoz fordulok, kíván-e hozzászólni az Európai Bizottság? Igen, nem? Igen? Akkor rajta. Peut-être dire un mot là de la situation du débat talán még hagy kérem önöket arra, hogy hogyan látják már a bizottságnál a tanácsnak a megközelítését, hogyan állnak a dolgok ebből a szempontból a szociális alapra fokalizálva. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, Annok, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Kósa úrnak és a képviselőknek, akik benyújtottak módosító indítványokat, ami a források kérdését illeti. Hát ez egy nagy vita tárgya, úgyhogy nem akarok most ezekről a kérdésekről beszélni. Azonban néhány szót a partnerséggel kapcsolatosan, a teljesítménnyel kapcsolatosan és a horizontális megközelítéssel kapcsolatosan. Ami a partnerséget illeti, egyes képviselők ugye beszéltek már a partnerségi kapcsolatokról. Mi úgy gondoljuk, hogy egy jó minőségű partnerségi kapcsolat alapvető az együttműködés terén. Úgy gondolja a tanács, hogy a partnerségi kapcsolatokból a lehető legnagyobb hasznot kell húzni, ami a teljesítményt illeti. A bizottság megérti, hogy vannak aggodalmak, aggályok itt elsősorban a makroökonomiai szinten. Ahogy tudjuk, a teljesítmény kérdést meghatározta a bizottság, de úgy gondolja a bizottság, hogy a teljesítményt nem lehet csökkenteni, sőt a programok teljesítményét mindenképpen javítani kell mert minden programot meg kell erősíteni. Ami a horizontális elveket illeti, az esélyegyenlőséget illeti, a bizottság teljes mértékben rendelkezésre áll, hogy megvitassa ezt a kérdést a kohéziós politika szempontjából is. Köszönöm. Elnök asszony, kedves uram, én lehet, hogy kelemetlen leszek, most ez előfordul szá- sok esetben, de akkor, amikor a bizottság itt ö, eljön és megköszöni a parlamenti képviselőket, akkor itt nem erről van szó, itt egy jogalkotási javaslatról van szó, ez a parlamenti képviselőkhöz tartozik, mi itt társ jogalkotók vagyunk, és a bizottság részéről ön idejön és azt mondja, hogy elégedettek a módosításainkkal, tehát megkérdőjelezi a mi jogalkotói jogunkat. Elnézést kérek, de már ezt régen nem mondtam el, most megteszem. Ma reggel sem tettem meg. Um, je vais, je vais, je vais revenir sur, sur... Szeretnék visszatérni egy pontra, és aztán visszakapja a szót. Szeretném a technikai kommentáját hallani, mivel itt egy közös stratégiai keretről van szó. Ugye? Itt erről van szó. Egy közös stratégiai keretről. Hogyan látja a helyzetet? Ugyanis négy olyan módosító született, amely lefed nagyon sok más területet, és majd meg kell várni, hogy mit is tesz a regionális bizottság. Most itt együttdöntési eljárásról van szó. Melyek az akadályok e szöveggel kapcsolatosan a jövőt illetően? Ugye itt folyik a vita, hogy ezt a dokumentumot egy rugalmas dokumentumként kell kezelni, a, és kívül kell hagyni az együttdöntési eljáráson. Hogyan látják önök e dokumen, dokumentum státuszát, jogállását, milyen érveik vannak. Azt hiszem, hogy a képviselőknek több precízióra, pontosításra van szüksége. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság azt javasolta, hogy hogy a közös stratégiai keretet jogi delegált aktusokként tárgyaljuk. Tehát, hogy ez egy olyan dokumentum, amely melléklet lenne a rendelethez, ez is elképzelhető. Továbbá a koordinációs mechanizmusok politikáját, a koherenciát az Európai Unió más politikájával együtt lehet megvitatni. Vannak külön, különböző akciók, különböző területi kihívások. Az együttműködés nem egy külön delegált aktus ban megvita, megvitandó. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésére. A felhatalmazáson alapuló a delegáltatósokban mit sorol ön be? Azt, ami melléklet lesz, a rendelet melléklete lesz. A politikának a célkitűzései, a koordinációs mechanizmusok, és azon mechanizmusok, amelyek a koherenciát, a konzisztenciát mutatják a többi közpolitikával. Tehát mindez melléklet lenne a rendelet mellett. Viszont a kies, a kulcs, a prioritásos, a kiemelt akciók, a területi kihívások, a prioritásos területek az együttműködésben, ezek nem egy, ö, ezek nem ebben lennének, hanem egy külön felhatalmazáson alapuló jogi aktusban. Tehát ez ma a, ebben a fázisban az álláspontja az Európai Bizottságnak? Válasz, igen. Jelentéstevő úr, akkor, ha megtenni a végkövetkeztéseket, levonná. Köszönöm a szót. Érdekes volt a vita, és nagyon hasznos. A képviselő kollégák összes hozzászólásával gyakorlatilag egyet tudok érteni. Nem véletlenül hangsúlyoztam már az elején, hogy a jövő heti árnyékjelentéstevőkkel való találkozó, ban én bízom, hogy összhang fog kialakulni, mert valóban azt gondolom, hogy ahogy az elnök asszony is gondolja, hogy közös erővel tudunk a szakbizottság álláspontján erősíteni, és ezt felmutatni, és együtt tudjuk ezt érvényesíteni. Ugyanakkor egy picit sajnálom, hogy csak a néppárt és szocialista képviselők szóltak hozzá. Más frakcióktól nem érkezett konkrét észrevétel. Szükséges lenne, hogy konszenzus szülessen. Én arra törekszem, hogy a többi frakció álláspontját lehetőség szerint beépítsük a közös állásfoglalásba. Ami a konkrét kérdéseket illeti, három kérdésem lenne. Az első, már a jelentésem első változata is világosan mutatja, hogy mi az álláspont. Azt gondoljuk, hogy az együttdöntési eljárás az erősebb, a fontosabb. A delegált jogi aktusok kérdését szűkíteni kell, hiszen a bizottság mozgásterét ennek megfelelően lehet korlátok között tartani. A másik egy megnyugtatás az aggódó képviselő kollégák felé. Jó magam is, és egyik képviselő kollégámat leszámítva, minden más képviselő módosítása ugyanúgy megkívánja tartani a 25%-os szintet. Tehát nem gondolom azt, hogy ebben a kérdésben nagy vita várható. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Európai Szociális Alap számára megfelelő szintet biztosítsunk. És ugyanúgy egyetértek, és rengeteg módosító már most pluszban van, ami azt célozta, hogy az adminisztrációs terheket csökkentsük. Gördülékenyebbnek kell lennie az eljárásnak. Ami a bizottság mostani álláspontját illeti, Érthető, hogy a bizottság miért mondja ezt, de nem biztos, hogy az állampolgárok, a munkavállalók, a társadalmi kirekesztettségben élők, vagy hátrányban élők is ugyanezt mondják, ebben biztos, hogy lesznek összetűzések, és arra kérem a képviselő kollégákat, hogy a kialakított kompromisszumokat, amiket az jelentéstevőkkel közösen fogunk kidolgozni, erőteljesen támogassák, és egyetértve képviselő asszony javaslatával saját frakción belül a különböző munkacsoportokban ezt az irányt erősít, erősen nyomják. Számítok mindenki segítségére, és a harmadik vitában bízom benne, hogy sikerülni fog optimálisan kialakított kompromisszumokról beszámolni. Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok önnek, és remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jó kompromisszumokat tud majd kialakítani, annál is inkább, mert ezeket majd július 5-én el kell fogadnunk. Ez, ahogy mondtam, Morán Sátyi asszonynak is, és a kollégáknak nagyon fontos, hogy a jövő héten meglegyenek a kompromisszumok. Igen, tudom, hogy ön már elküldte a kompromisszumokat a kollégáknak, most az árnyékjelentéstevőkkel fog dolgozni, de még ki fogja javítani a kompromisszumokat a találkozója után az árnyékjelentéstevőkkel. Tehát ismerniük kell a, majd a képviselőknek is, még a szavazás előtt ezeket a módosítókat. Strasbourgban július 5-én lesz a szavazás. Átérünk a napirend 15. pontjára, és Becker úrnak adom meg a szót. 283 módosítót kapott a saját kezdeményezésű jelentéséhez kezdeményezés a szociális vállalkozásért, a szociális vállalkozásokat, mint a szociális gazdaság és innováció ügyszereplőit előmozító szabályozási légkör kialakítása témában. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégáim! Szeretnék beszámolni arról, hogy a jelentéssel kapcsolatos munka most milyen fázisban van. Először is szeretném megköszönni minden képviselőnek a részvételt a munkában, az e- árnyékjelentéstevőknek ugyanúgy, mint a frakciók koordinátorainak, asszisztensemnek és a segítőimnek. Szeretném elmondani, most elmondhatjuk, hogy a módosító indítványok legnagyobb része nagyon jól tükrözi a mi jövőképünket. Nagyon fontos arra is utalni, hogy a szociális vállalkozásokról szóló jelentés valóban érdekesen egybeesik azokkal a különböző tartalmakkal, amelyek a szociális, más szociális jellegű jelentésekben vannak, például a szociális befektetési alapokról szóló, vagy az ugyanilyen fontos Steindruck jelentésben, vagy az Okoni jelentésben. Itt azonban tartalmi javaslatokkal élünk, még azelőtt, mielőtt maga a szociális vállalkozásról szóló javaslat elkészül. A terminológia és a különböző definíciók, amelyeket az Európai Bizottságtól származó minden dokumentum és az Európai parlamenttől származó dokumentumokban egyszerűen mindenféle nyelven, mindenféle dokumentumban különbözőképpen vannak megfogalmazva definíciók, angolul is, németül is, és nyilván más nyelveken is. Ezeket a hiányosságokat kell megnevezni. Egyszerűen elfogadhatatlan ez a tény. Igyekezni fogok az, ezt az egész komplex témát ebből a kiindulási pontból kezelni, és megpróbálom az egész szélesebb témát szinkronizálni, harmonizálni, annak érdekében, hogy legalább a fogalom meghatározások és a különböző fogalmak legyenek egységesek. Tartalmilag három nagyon fontos dolgot kis ki, emeltem ki. Ezek között van két fontos kérdés, az egyik a vissza a befektetés, újrabefektetési alapok megszüntetése, a másik pedig a szociális vállalkozásoknál dolgozó alkalmazottak kérdése. Az innovatív, az új, újonnan kifejlesztett kezdeményezek, kezdeményezések Pontosan az ez évben megváltoztatott körülményeknek köszönhetően most lehetős, lehetségesek, hiszen most a szociális vállalkozás támogatására valóban lehetőség van, és nagyon fontos lenne, hogy ezeket ne akadályozzuk meg, hanem pontosan támogassuk, ösztönözzük, és semmiképpen ne, ne, ne szorítsuk őket túl szűk keretbe. Ez az az alapelv, amely engem előre visz, és ezért is tartom a bizottság javaslatát pozitívnak. Felelősek is azért, hogy a jövőbeni lehetőségeket is megnyissák a társadalom előtt, és azokat támogassák. A a módosító indítványok feldolgozásánál ez, ennek is nagyon nagy szerepe lesz. A harmadik tartalma, a tartalmi feltétel az az, hogy hogy azt alá kell húznunk, hogy a szociális vállalkozásokban mindenféleképpen kell, hogy legyen egy szociális hatás ez teljesen megkérdőjelezhetetlen kritérium a szociális vállalkozás meghatározásánál. A felmaradó idő még körülbelül két hét, akkor lesz egy árnyékjelentéstevői találkozó. A már kidolgozott kompromisszumos javaslatokat minél előbb át fogjuk adni az illetékeseknek annak érdekében, hogy a két hét alatt elég idejük legyen arra az árnyékjelentéstevőknek, hogy közös álláspontot tudjanak kialakítani, és hogy egy végleges verziót el tudjanak készíteni. Remélem, hogy széles többséget tudunk majd kialakítani a módosítók, illetve a kompromisszumok mögött. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy szeretném megismételni a azt, amivel a jelentéstevő úr kezdte a hozzászólását, hogy milyen nagy érdeklődés övezte ezt a saját kezdeményezésű jelentés, és ez a módosítók számában is megmutatkozik. Azt hiszem, hogy nagyon nagy munkát fog jelenteni e minden módosító végig nyálazása, bár látom, hogy vannak közös vonások bennük. Úgy gondolom, mindenki egyetért abban, hogy a bizottságnak hozzá kell járulnia a, a jogi, politikai és pénzügyi megfelelő jogi, politikai és pénzügyi körülmények kialakításához. A definíciókat illetően is nagyon jó javaslatok születtek. Én azt hiszem, hogy a már elfogadott definíciókhoz kellene visszatérnünk, amely a szociális vállalkozás indítást, illetve a szociális vállalkozásokat illeti. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem nagyon tudunk hozzátenni már semmit a már jelenleg a területen létező üzenetekhez. Nagyon sok módosító említi meg azt, hogy milyen különböző módokon tudjuk a szociális vállalkozások anyagi helyzetét javítani. Mindenki úgy tűnik egyetért abban, hogy a szociális vállalkozások nagyon fontos hozzájárulást tudnak nyújtani a válság következményei enyhítésében, és nagyon fontosak a munkahelyteremtés szempontjából is. Ezért még fontosabb az, hogy a számukra megfelelő biztonságos környezetet, jogi és anyagi környezetet teremtsünk. Úgyhogy kíváncsian várjuk a kompromisszumos módosítókat. A módosítókat megtekintve én úgy látom, hogy egy átcsoportosításra lesz majd szükség, a jelentés tervezett átcsoportosítására, különben az az aggodalmam, hogy esetleg széteshet majd a módosítók nagyon nagy száma miatt. De biztos vagyok benne, hogy Becker úr majd egy nagyon jó struktúrát tud adni a jelentésnek, amely eh, a kitűzött célt szolgálni fogja. Köszönöm szépen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Vannak-e további hozzászólások? Madame Turunen. Turunen asszony. Sorry, on behalf of Sven Giegold. Uh, I... Sven Giegold nevében kell beszélnem. Fogok megpróbálni beszélni. Uh, úgy érezzük, hogy ezt a jelentést inkább a parlament már létező munkájára kellene építeni, például Sven Gigol jelentésére, ahelyett, hogy új meghatározásokat találnánk fel. Ez nagyon fontos, hiszen már létezik egy nagyon alapos munka, amelynek során a frakciók egyetértésre jutottak, és erre kéne tovább építenünk. Ezt nem kellene teljesen figyelmen kívül hagynunk. Vannak olyan fontos pontok, amelyeket meg kell említeni, például a hitel és finanszírozáshoz való hozzáférés, a 2020-as stratégiához való hozzákapcsolása mindennek, valamint arról is vitat kell, vitát kell tartanunk, hogy mi az a szociális vállalkozás. Tehát a definícióról fontos, mégpedig azért fontos vitát tartani, mert meg kell, kérdez, meg kell tisztáznunk kell, hogy a nyerességet termelő vállalkozásokat befoglalhatjuk-e ebbe a definícióba. Vigyáznunk kell ezzel, mert nagyon jelentős szürke zónát teremthetünk, ha nem vagyunk óvatosak, amely gyakorlatilag átmenne a vállalati szociális felelősségvállalásba. Nagyon fontos lenne az éles határ meghúzása a nyereség és a nyereséget termelő és a non-profit szervezetek között. De mi is több módosító indítványt fogunk benyújtani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ha nincs több hozzászólás, akkor én is szeretnék hozzájárulni a vitához. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon örül annak, hogy ez a saját kezdeményezésű vélemény megszületett, mert hogy ez a téma a szakbizottságunk figyelmének a középpontjában van. Ugyanakkor itt van egy munkanyag, és hát arra van szükség, hogy mi magunk között meghatározzuk azt, hogy miért születik ez a jelentés, párhuzamosan más kezdeményezésünkkel, amelyeket már korábban vagy jelenleg megfogalmazunk éppen. Tudod, azt, hogy ugye feltette a kérdést a szövetkezetekről. Én ö, Okoni asszonynak a jelentésére is tudnék utalni. Az Ekonszak Bizottságban egy véleményt készítettünk, mégpedig a szociális vállalkozásnak a pénzügyi alapjairól egyrészt. Másrészt ott van Jutta Steinbuckelnak a jelentése, a szociális kezdeményezésnek az európai dimenziójáról, és abból is biztos át fogunk emelni néhány szempontot a Béker jelentésbe. Szóval, ha bár lehet, hogy itt a feladatomon túl terjedek a hozzászólásomban, legalábbis ebben a szakbizottságban, de mégis a jelentéstevőkhöz fordulnék, és arra kérném, hogy kettős erőfeszítést tegyen. Egyrészt jól célozza meg a publikumát, ugyanis saját kezdeményezésű jelentést mindannyiunk nagyon szeret készíteni, de hát igazándiból arra van szükség, hogy hasznos legyen az, máskülönben nem más, mint a szép irodalom ö, konkrét tárgyi ö, ö, célja annak azért nincsen anyagi javak szempontjából. Szóval milyen üzenetet szeretnénk küldeni? Milyen üzenetet szeretnénk eljutatni ezen jelentés révén? Erre a kérdések kellene megadni a választ két-három pontban. Továbbá arra szükség van szintén, hogy meglegyen a konzisztencia az összes egyéb jelentésünkkel is, akkor, amikor rendelkezünk a szociális vállalkozásokról. Én azt hiszem, hogy ezek a szempontok kell, hogy meghatározzák a fellépésünket, és így módon juthatnánk el az érdemi lényeghez abból a 283 módosítóból kiindulva, amelyeket sajnos nem volt idő mind elolvasni, azért ezzel együtt gondoltam, hogy itt tudok hozzájárulni a tevékenységhez jelentéstevő úr, és remélem, hogy közösen ilyenfajta cinkosságban, ilyen pozitív cinkosságban tudunk fellépni. Én úgy gondolom, hogy ez valamennyünknek az érdekét szolgálna, és így lenne a leg hatékonyabb a jelentés. Ha nincs további hozzászólás, akkor a jelentéstevője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány dologra reagálnék. Én is ragaszkodtam ahhoz, hogy a definíció kérdése nagyon fontos, hogy a terminológia tisztázása fontos, és ennek nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk, mivel különböző ö, módon ö, közelítik meg ezt gyakorlatilag minden különböző dokumentumban. Úgyhogy ezt egyszerűen egységesítenünk kell ahhoz is fontos ragaszkodni, hogy az anyagi alapok megteremtett tődhessenek a szociális vállalkozások számára, és hogy ezzel kapcsolatban is világosak legyek a definíciók. Ugyanakkor a jelentés strukturálásáról is azt tudom mondani, hogy a módosítók nagy száma miatt nagyon fontos lesz, hogy ezeket a különböző fejezetekbe logikusan bedolgozzam. Gigol kolléga véleményére reagálva megerősítem, hogy pontosan erről van szó, hogy a már elvégzett munkára támaszkodunk, arra építünk, és pontosan ezért van az, hogy össze kell hasonlítani, és össze kell fésülni a többi dokumentummal a mi munkánkat, mert már van egy elő, elkészült dokumentum. A nyerességorientált, illetve non-profit kérdésről azt hiszem, hogy ez is nagyon világos volt a bevezetőmből. Ez is nagyon fontos a vita során. Én szeretném elmondani, hogy ezzel is nagyon fontos foglalkoznunk, hiszen ennek az eldöntése is majd az új innovatív lehetőségek, megoldások lehetőségét fogja megnyitni. Hadd hozzak egy példát. Például az osztrák karitász száz százalékban bevétel, száz százalékban tulajdonosa egy leányvállalatnak, amely nyerességet termel, és kimondottan, a nyerességet kimondottan szociális célokra fogja majd felhasználni. Ezért nagyon fontos, hogy ez pontosan a Pontosan léteznek olyan, olyan vállalatok, amelyekkel kapcsolatban ez a bizonyos nyeresség termelési tilalom nem lenne, nem lenne értelmes dolog. Aztán, hogy mit nem akarunk, azt is tisztázni kell. Tehát, hogy milyen lehetőségeket nem akarunk megnyitni a vállalkozások előtt. Tehát ez a dilema valóban ismert, ugyan, ugyanígy nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy Steindruck asszonyét nagyon, nagyon, asszony munkáját nagyon jól ismerem, be is foglalom a saját munkámba. Pontosan arról van szó, hogy e, a, az ő jelentését is egyes, egyeztetni kell majd az enyémmel. Azt hiszem, hogy az a legjobb, hogy ha most az árnyék re hagyom a munkát, tehát a már készlevő kompromisszumos módosítókat el kell olvasniuk, és remélem, hogy akkor majd jó együttműködést tudunk folytatni ezen túl is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ezen feltételek mellett megvizsgáljuk majd július 10-én az ön módosítóit. Hirtelen azt hittem, hogy ez július 5-e lesz, de nem, ez július 10. Most viszont áttérünk a 16. napi rendi pontra, Alejandro Szerkásznak adom meg a szót. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció, a szerkezet átalakítás előrejelzése és kezelése. Önni a szó, képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ma egy hosszú utat kezdtünk el, amelynek egy ajánlással kell végződnie, vagy pedig esetleg, ha ez nem sikerül, akkor minden ugyan úgy marad. Miről is beszélünk? Itt egy nagyon fontos dologról beszélünk Európa jövője szempontjából a válságról beszélünk, és a szerkezet átalakításról, a technológiai váltásról, az európai ipar jövőjéről, a vállalatok kihelyezéséről, az első fejezet, az európai konstrukció építés első fejezetének piléréről. Nagy a feladat, viszont hatalmasok a kihívások, kívások terén ugye nagyon nagyok a lehetőségek. Ez a probléma már nagyon régóta fennáll, kapcsolódik az ipari forradalomhoz, a változásokhoz, a szerkezetváltásokhoz. A jelenlegi helyzet Európában tragikus. Négy éve, amikor elkezdődött az ipari válság, és négy ezer különböző szerkezet átalakítással kapcsolatosan, amelyekről az Európai Megfigyelőközpont is foglalkozott, tehát e területen 1 millió 800 ezer munkavállalót vesztettünk el. Egyesek úgy gondolják, hogy Európa csak a szolgáltatások kal fel tudja, fent tudja magát tartani. Nem, ez, erről nem vagyok meggyőződve. Az ipari ágazat fejlesztése nélkül nem lehet fenntartani a helyzetünket. Persze itt nagy lehetőségekről is szó van. Tegnap találkoztunk az Arcelor Mittal cég dolgozóival, és ha valakinek ugye Luxemburgban van a munkahelye, azért még a londoni Cityből döntenek az esetére vonatkozólag, és sok esetben a helyi és a nemzeti társaságok nem veszik figyelembe a azokat a munkavállalókat, akik más országokban dolgoznak, pedig mindez kihat az európai stratégiára is az ipari ágazatok terén. Meg lehet engedni az, hogy valaki egyedül döntsön, és a részvényesek követelményeinek vesse alá magát. Ugye a General Motorsról is volt szó, és az európai vállalatairól, gyártóhelyeiről. Mi, mi történik az emberekkel? Ez egy egyéni kérdés, ez egy morális kérdés Európa jövőjéről van szó. Itt nem csak egy országot érint mindez, ez a folyamat megfertőzheti egész Európát. Mindig is voltak szerkezetváltások, átalakítások, de soha nem ilyen intenzitásúak voltak ezek a mm, szerkezet átalakítások. Azt látjuk, hogy a szociális realitások a pénzügyi követelmények alá kerültek. Ez olyan, mint egy méreg, amely egész Európát szétrágja, és úgy tűnik, hogy elfelejtjük, hogy Európa egy szociális piacgazdaság, amely a lehető legversenyképesebb akar lenni, de most már egy elvadult versenyben vagyunk, és az, a vállalatok is ezt próbálják támogatni. Úgy gondolom, hogy vannak jó szerkezet átalakítások, vannak, amelyeket rosszul valósítanak meg. Azok, amelyek jó szerkezet átalakítások, hasznosak. Mi nagyon jól tudjuk, hogy milyenek az ilyen típusú átalakítások. És a legtöbb átalakítás azonban Európában csődöt mond nagyon rossz átalakítások, az európai ügynökségek, az egyetemek, a kutatók foglalkoznak az európai szerkezet átalakításokkal. Tehát tudjuk, hogy melyek azok, amelyek sikeresek, melyek azok, amelyek csődöt mondanak. A legtöbb azért mond csődöt, mert nincs meg az eszközünk arra, hogy a horizontális és kötelező gyakorlatokat tiszteletben tartsák. Tíz évvel ezelőtt az Európai Bizottság egy zöld könyvet adott ki. Tíz év óta tesszük fel a kérdéseket, szervezünk meg szemináriumokat, vannak olyan országok, amelyek válaszolni tudtak a kívásokra, vannak társadalmak, amelyek válaszoltak ezekre, azonban vannak olyan országok, amelyek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják eh, ezeket a kihívásokat. Vannak olyan jelentések, amelyek indokolják eh, a, eh, az eljárásunkat. A történelem során egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor is egy európai problémáról van szó, egy módszertanra lenne szükség, amelyel meg lehetne oldani ezeket a problémákat, egy olyan jogalkotási folyamata lenne szükség, amelyek során a jogszabályok a jó gyakorlatokat írják elő mm, a különböző iparágazatokban, Európában. Tehát a jó gyakorlatra van szükség. Miért nem ezt az utat akarjuk követni? Miért akarjuk Európát alávetni mm, más követelményeknek. Miért enged Európa csak is a piacnak? A piac csak is a részvényesekkel foglalkozik. Mitál úr nem egy ö, ö, ipar ö, ember, Mitál úr egész egyszerűen tönkre akarja tenni az európai acélipart. Egy, ö, egy pénzügyi ember. Ö, és hogyha tönkre teszi az acélipart, ennek nem lesz jövője Európában. Most már itt az idő arra, hogy cselekedjünk. Viszont a második kérdése ennek a dokumentumnak az, hogy mit kell tenni, hogyan lehet cselekedni. Egy irányelvre van szükség, egy olyan irányelve, amely e, e, minimum követelményeket határoz meg. Minimum követelményeket azért, mert az államok, a nem, nem tudnak megoldást találni. A szociális partnerek nem vesznek részt ebben a folyamatban. Joghézag létezik. Tehát le kell állítani a, a pénzügyi ö, embereket. Egy olyan jogszabályra van szükség, amely nek a nagyon kor, tehát a, a jelenlegi jogszabályok nagyon korlátozottak hatáskörükben mind ettől Európa, az európai ipar jövője függ. A nagyvállalatok, a, nem esetében sem lehet a terheket növelni, de a KKV-k esetében is az a cél, hogy egyszerűsítsük a dolgozók életét, a bizalom légkörét kell kialakítani, a kockázatokat minimumra kell csökkenteni, és az adott vállalatok lehetőségeit teljes mértékben ki kell használni. Információs kötelezettséget szeretnénk mm, beindítani, hosszú előkészítésre van szükség. Ahogy említettem, a piac bizonyos területein minimálisan lehet csökkenteni az kockázatokat a szerkezet átalakítások során is, és a legtöbb munkahelyet ezáltal meg lehet tartani, meg lehet menteni. A szerkezet átalakítás nem lehet autoriter módon és igazságtalanul lefolytatni a miértet is át kell gondolni, de minden munkahelyet meg kell mentenünk, mert ha nem, akkor ami az mitánál történt, ugyanez fog történni a General motors és a többiekkel egyre több lesz a feszültség, ebben a légkörben ugye mindenki dönteni akar. Meg kell határozni pontosan, hogy itt egy szociális jelenségről van szó, és az adott vállalkozónak felelőssége van a szerkezet átalakítás során, de egy szociális realitásokról is beszélni kell. A, az a százezer munkavállaló, akik akik az Európai Unióban nem tudtak megfelelő módon munkahelyeket találni, vagy csak bizonyos területeken tudnak dolgozni, nagyon ö, nagy problémát okoznak. Ö, hatalmas az irodalom, a, ö, az egészségügyi vonatkozások, a szociális vonatkozások, kapcsolatosan konstruktív folyamatra van szükség, amely kontrollált folyamat. nem lehet a vállalatokat még inkább, a vállalatok életét még inkább nehézé tenni, egyszerűsíteni kell a helyzetet, és minimálisra kell csökkenteni a felmerülő problémákat, hátrányokat, károkat. Beszéltünk az Európai Globális, globális Alkalmazkodási Alapról. Ugye fontos, hogy Európa vegyen részt a szerkezet átalakításban, hogy új lehetőségeket nyújtson a nehézség, a nehézséget csökkentse a különböző régiókban, mert ugye mindig vannak győztesek meg vesztesek, de ne csak vesztene, vesztesek legyenek segíteni kell a veszteseket is, például, hogy átképezzék magukat, hogy új lehetőségeket kapjanak a technológiai területen is, végül pedig ezt a szöveget a szociális párbeszéd szellemében dolgoztam ki, ha megnézzük azt, hogy mik voltak azon országokban a tapasztalatok, amelyek a legsikeresebbek voltak, például Dániában, ugye a rugalmasság lehetővé tette a munkahelyek biztonságát, a szociális demokráciát, a szociális igazságosságot fenntartották. Nem elfogadható, hogy az ArcelorMittal csak is Mittal úré legyen a londoni penthouse zában. Mindenképpen kötelező jellegű konzultációkra van szükség az európai vállalatokkal, ez a helyzet nem elfogadható, nem tűrhető, és Mitál úrnak is igenis tiszteletben kell tartani a kötelezettségeit, nem csak arra gondolhat, hogy a hasznát hogyan ö, szaporítsa. Ez a szociális beszéd mechanizmusa többek között. Utalnék, ö, tehát utalok számos ö, tudományos irodalomra, cikkre, a szociális párbeszéddel csak akkor lehet tiszteletben tartani, hogyha az állami hatóságok is odafigyelnek ezekre a folyamatokra. Miért kell egy merkantilista ideológia oltárán feláldozni az embereket. Az embereknek kell a társadalom központjában lenniük. Az emberek garantálják azt, hogy a vállalatok működnek. Hölgyeim és uraim, tehát egy hosszú útnak ez a kezdete, ez egy nagyon fontos dosszié Európa jövője szempontjából, az európai polgárok számára. Ugye nem lehetünk indiferensek az európai polgárok szenvedése felé, igenis a mi kötelezettségeinket is tiszteletben kell tartani, kötelességeink vannak. Nekem nagyon sokan segítenek a munkámban, hogy ez a jelentés jó legyen, és remélem, hogy ez a jelentés egy nap nem az én jelentésem lesz, hanem minden kollega jelentése lesz, és a, a parlament jelentése lesz. A hierarchia mais compte tenu de l'importance de son groupe et du groupe qu'elle représente, mais monsieur... Hogy López Asszonynak adjam meg a szót, ezt kívánta a hierarchia és a logika is, de azért most megkérdezem azt, hogy a kollégánk esetleg hozzászólna. Tehát Kászéri úr fog elsőként szólni, hanem kollégánk a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, asszonyom! Tisztelt elnök asszony, tisztelt jelentéstevő kollégáim, az ALDE nevében nagyon melegen üdvözlöm ezt a az Alejandro Szerkász által írt jelentést. Nem tudjuk, nem, nyilván megkérdőjelezhetetlen, hogy az átszervezések, szervezetátalakításokról megfelelő időben és megfelelő módon kell informálni a dolgozónkat meg kell próbálnunk minél fájdalommentesebbé tenni a szerkezet átalakításokat és csökkenteni az elbocsátásokat. Lehetőség szerint átlátható folyamatot kell kérnünk, és olyat, amelynek során az alkalmazottak, valamint a helyi közösségek más érdekeltjei is értesülhetnek a szerkezet átalakításról, és így a szociális költségei terheit elkerülhetjük az ilyesfajta átalakításoknak. Azonban a liberálisok úgy gondolják, hogy nagyon fontos annak az átgondolása is, hogy a vállalatokat ne terheljük további terhekkel, hiszen ők már amúgy is nagy terhek alatt nyögnek. A munkavállalók védelmét úgy tudjuk leginkább elérni, hogyha egy jól támogatott, egészséges üzleti kör- környezetet alakítunk ki. Lupe Fontán gyászra meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni jelentéstevőknek, mert egészen nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos témáról van szó. Annyira fontos téma ez, hogy egészen biztos minden frakció hozzá kíván majd szólni. Úgyhogy nagyon izgalmas a jelentés, nagyon izgalmas lesz a vita, és eleve már ezt megállapíthatjuk, a munkerő piac szempontjából. Ezt, ahogy ezt Alejandro Szerkász egészen kiválóan meg is fogalmazta hol tartunk? Ott tartunk, hogy az európai vállalkozások vissza kell, hogy térjenek a növekedésnek a pályájára, miközben a szubszidiáltásnak az elvét és a nemzeti jogelveket is érvényesítik. De természetesen a helyzet nagyon eltérő attól függ, függően, hogy melyik évről beszélünk most, vagy a múltról, akkor, amikor a legelső nagy szerkezetváltásokat végrehajtunk. A mi frakciónk a figyelmét termelékenységre, a versenyképességre és a vállalkozások aktív fellépésére koncentrálja. Ezek vannak leginkább kitéve a válságnak, és az egyik legfontosabb terület, nincs kétség e felől, az, hogy hogyan tudjuk a szerkezetváltást véghez vinni Európában, ahol már ezt több évvel elkezdtük, és olyan körülmények között mindez, amely egyre ö, súlyosabb jellem, ö, jellemezhető számos országban. Hogyan tudjuk megakadályozni továbbá a vállalatoknak az elmenekülését gyakorlatilag az országainkból? meg kell, hogy határozzuk egészen pontosan, hogy mit is értük a szerkezet váltás alatt, ugyanis a meghatározása a fogalomnak át eltérő országonként a szerkezet átalakítással kapcsolatosan azt hiszem, hogy jó lenne, hogy a közös nevezőre jutnánk itt a szakbizottságunkban. Aztán ott van a szubszidiatásnak az elve, már említettem ezt a fogalmat, és ugyanakkor, miközben ezt érvényesítjük, a nemzeti jogszabályokat is érvényre kell tudni jutni, juttatni. Szükség lenne arra, hogy minimális normák érvényesülnek azon országokban is, ahol semmiféle jogszabályozás nem is létezik. Ezen fáradoznunk kell, miközben arra törekszünk, hogy megőrizzük a kis és középvállalkozásokat. Nagyon körültekintően kell, hogy a KKV-kkal kapcsolatosan eljárjunk. Átérnék a képzésre. A dolgozók képzése annyira fontos dolog, hogy e tekintetben már jogalkotási aktusok is léteznek, és a képzések túl a tájékoztatásra is veszemedően szükség van. E tekintetben a forma és a ö, tartalom összhangba kell, hogy kerüljön kiegyensúlyozott módon, azért, hogy eljussunk egy észszerű munkaerőpiaci reformhoz. E tekintetben törésvonalakat is lehet észlelni. Vannak, akik hívei egy irányelvnek az európai szinten, mások pedig úgy vélekednek, hogy a reformoknak nemzeti keretekben kell megtörténjük. Na most tény, hogy e tekintetben a törésvonal erőteljes a kettő, vagy legalábbis kettő frakció között az Európai Parlamentben, de egy egészen biztos vagyok, egészen biztos vagyok abban, hogy meg tudunk majd állapodni, figyelembe véve, hogy ki ki fel kíván lépni a munkavállalókat érintő negatív hatásoktól. Egy tekintetben nem szabad, hogy kudarcot könyveljünk el, és a maguk részéről, a néppárt részéről mi is hozzá tudunk járni az építkezéshez. Elnök, Thomas Mendek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Steinbrück asszonyra mindig szívesen támaszkodok. Alessandro, nagyon köszönöm szépen a jelentésedet nagyon jól mutattál rá arra, illetve nagyon jól megmutattad, hogy ideológiai nélkül, ideológia nélkül is hogy lehet jó jelentést ír, írni. Ö, ö, és ez a leghelyesebb út. Nagyon világosan a realitásokra alapulva kell dolgoznunk. Hadd mondjak egy példát, amikor az óperről volt szó, akkor ugye tudjuk, hogy a szevíliai leányvállalatnak is ugyanolyan problémái voltak, mint, az, mint a németországi leányvállalatoknak, illetve a központnak, és ott tudtuk, és az volt, hogy mindenhol felelőseket állítottak azért, hogy bizonyos számú embert el kell bocsátani, illetve ezt nem, nem tették meg, hanem inkább azt úgy döntöttek, hogy inkább a, az összes dolgozó kicsit kevesebb fizetéssel fog megelégedni néhány évig. És ugye ezt, hogy ezt megettük, megtettük, az, az annak köve, köszönhető, hogy most talán nagyobb fokon meg tudtuk, meg tudtuk őrizni a munkahelyeket. Tudjuk, hogy a az európai autók drágák, de azt is tudjuk, hogy nagyon jó minőségűek az autók, és <clears throat> ugye azt nem tehetjük meg, hogy, hogy külső segítséget kérünk csak azért, mert nem tudjuk megtartani a minőséget. Nagyon fontos a munkavállalók meghallgatása, és beszéltem egy európai üzemi tanácssal, amely nem az Opel európai üzemi tanácsa volt, de szintén egy német központú gyár, de más európai országokban is jelen van. És azt mondják az Európai Üzemi Tanácsi tagok, hogy rendkívül fontos az, hogy az információ tájékoztatást megfelelő időben kapják meg, mert különben hogy tudnának az alkalmazottak minőségi munkát végezni, hogyha közben tudják, hogy állandóan a fejük fejet lebeg az elbocsátás veszélye. Nagyon sokat értünk el már ezen a téren, a tájékoztatás követelménye már megvan, de Alejandro, ki fogjuk egészíteni a jelentésedet jó módosító eh, indítványokkal. Köszönöm szépen. Öri Csapályi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy így hallgattam Alessandrot, kicsit úgy éreztem magam, mintha nem is egy jelentés expozéja, hanem valami szakszervezeti vagy mozgalmi nagygyűlésen lettünk volna, olyan lelkesen és hevesen adta elő a, a kívánalmait, amivel alapvetően sem vitatkozni nem szeretnék, sőt inkább amennyiben lehet egyetérteni, de azért néhány problémára szeretném fölhívni a, a, a figyelmet. A, a gond igazából abból adódik, ugye azt mondja Alejandro, hogy sok hosszú és stabil előkészítésre van szükség, föl kell készülni az átalakulásra, meg kell tervezni ezt a folyamatot, képzési szisztémákat kell mellé állítani, és így tovább, és így tovább. Most a problémát épp az okozza, hogy felgyorsult a, a, a világ, hogy globális verseny van, globális kihívások vannak, és épp erre nincs idő, amit most itt előírnánk. Arra a kérdésre, amit az elején föltettél, hogy lehet-e egyoldalúan dönteni, vagy máskor imperatívus formájában azt mondtad, hogy nem lehet egyoldalúan dönteni. Erre én azt tudom mondani, hogy ez egyáltalán nem így van. Természetesen lehet egyoldalúan dönteni. Az a kérdés, hogy van-e értelme, hogy megéri-e hogy ezáltal sikeresebb és gyorsabb lesz-e egy átalakulás. Ezáltal biztosítani lehet-e azt, hogy aki fölöslegessé válik egyik helyen, az viszonylag hamar és gyorsan találja munkáját egy másik helyen. Erre a válaszom természetesen az, hogy nem. Tehát van olyan közös pont, ahol azt gondoljuk, hogy érdemes az információs jogokat jobban szabályozni. Érdemes végig gondolni azt, hogy kinek mit kell tennie annak érdekében, hogy egy felgyorsuló gazdaságban, felgyorsuló változások közepette gyorsabban tudjunk reagálni úgy, hogy ez méltányos legyen mindenki, minden szereplő számára. És itt nyilván megvan a dolga a, a, a közösségeknek is, a hatóságoknak is, lehet, hogy eleve bonyolultabb, hogy, hogy mondjam, részletesebb és rugalmasabb és több információt tartalmazó nyilvántartásokkal kellene rendelkezni, lehet, hogy bejelentési kötelezettségeket kellene előírni. Egyetértek azzal, hogy a szociális tervek az egy jó eszköz arra, hogy mérsékelni lehet a, a problémákat, de valószínűleg ezen a területen is gondolkodni kellene rugalmasabb, gyorsabb mond, mert, megoldásokon, mert ha elkezdjük lassítani nagyon a procedúrákat, abból az következik, hogy miután lehet egyoldalúan dönteni, sokkal inkább azt fogják a adott esetben a vállalatok vagy a menedzsmentjeik részesíteni, hogy bonyolult tárgyalások helyett, a közös megoldások keresése helyett meglepetésszerű támadásokkal gyorsan végbe vinni, amit akarnak. Ez nem érdekünk, de erre én úgy látom, hogy bizonyos értelemben kevés megoldás van. Tehát ezen, ebben hajlandó vagyok magam is, meg gondolom a a, a frankciónk is együtt ö, ö, gondolkodni, hogy ö, hogy tudunk néhány olyan gyakorlatilasabb elemet még hozzátenni, ami, ami éppen nem egyszerűen csak az elvekből, hanem a, a, a, a világ sajnálatosan nem feltétlenül kedvező, de sajnálatosan előttünk lévő változásaiból következik. Köszönöm. Um, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Más kívánne szót kérni, kérdezem. Ha nem, akkor én tennék hozzá néhány szempontot. Először is köszöntet mondanék kollégánknak és barátomnak, Alejandro Szerkásznak a javaslatáért. Azt hiszem, egy nagyon kiegyensúlyozott javaslatról van szó, és azzal a vehemenciával, szakszervezeti vehemenciával prezentált, amelyet ismerünk már a részéről. De ezzel együtt az egész nagyon kiegyensúlyozott és nagyon val, jól alkalmazkodik ahhoz a valósághoz, amely az Európai Uniónak a jelenlegi állapota, ápotából következik. És hát egyet tudok érteni Thomas Mann kollégámmal is, valóban, hogyha előre tudunk lépni, az egy nagyon jó dolog. Persze figyelemmel kell lennünk arra is, hogy mi is a szociális piacgazdaság. Erre is figyelemmel kell lennünk, és abban milyen kezdeményezésekre van lehetőség. Az is kérdés, hogy milyen milyen ö, hozzáadott értéket hozhat az európai egység ö, gyakran e tekintetben Németország felé szoktunk tekinteni, és valóban a társadalmi párbeszéd, pontosabban a szociális párbeszéd tekintetében nagyon sok tanulni valunk van Németországtól, és nem a szankciókat kellene egyik országból a másik országba ö, exportálni, illetve Németországból máshova, hanem sokkal inkább a párbeszédnek a minőségét. Ha ezt szem elől szem előtt tartjuk, akkor azt hiszem, hogy jó eredményre juthatunk. Akkor, amikor a koordinátorok elindították ezt a kezdeményezést, eléggé elszánt módon tették ezt meg, talán még nem is gondolták végig előre, hogy mennyire ö, olyan helyzetet kezdenek kezelni, amelyel számtalan vállalkozás és egyre több vállalkozás szembesül. Egyszerűen szörnyűséges, hogy hány vállalkozás érint az átalakítás ilyen negatív módon. Úgyhogy egyetértek Alejandro Szerkásszal, valóban mozgosítani kell a különböző szerintőket, érintetteket, nem tudom, hogy mennyire vannak jelen ebben a teremben a mai napon, de mindenképpen mindent meg kell tenni azért, hogy bizonyos kezdeményezéseket visszavessünk. Jogalkotóként azt hiszem, hogy kár lenne hogyha bizonyos szereplőket túlságosan hosszasan is hallgatnánk, ismerve a, a napi gyakorlatot e tekintetben. Ugyanis létezik humán tőke, és ez a tőke itt van Európában, itt van a rendelkezésünkre, és ezt óvni kell és védelmezni jobban, joggal jobban, mint ahogy ezt tettük ez idáig. A szubszidiaritás érvét is meghallottam. De hát itt van az az érvrendszer, amely bizonyos értelemben oda vezet, hogy egymás ellen fordítják a különböző termelő központokat. És hogyan is mondjam? Te, tehát a, gyakorlatilag a példautató mutató ország a német gazdaság országa, ez a gazdasága az, amely mindig is képes volt arra, hogy értékeket termeljen, állítson elő, és a GDP tömeje hála az ipari láncolatának. pedig ezt lenne jól, jó viszont látni európai léptékben is, és ezért mondom azt, hogy szükség van arra, hogy az európai porondon is jogalkotási eszközöket hozzunk létre, mert ezt teheti lehetővé ez teheti lehetővé, hogy az emberek és a vállalkozók igazi vállalkozóként dolgozzanak, lépjenek fel, és nem spekulatív tevékenységet lássanak csak a vállalkozásainkban, és akár emiatt ki lépjenek az európai földrajzi térségből. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt egy olyan multiplikátor hatást tudunk érvényesíteni az európai ö, területen, majd amelynek a keretében a szolidaritást is érvényesítjük. Ha nem így járnánk el, akkor gyakorlatilag azoknak a ö, ö, malmára hajtanánk a vizet, akik csak a monopoli szabályait ismerik, és nem az egyéb európai értékrendszert. Akkor, amikor megvizsgáljuk a konkrét javaslatait Alejandro Szentkásznak, többek között a tájékoztatással kapcsolatosan, a munkavállalatok a konzultációját, valóban azt látjuk, hogy nem is könnyű dolog ez az szerkezet átalakítás, ilyen szempontból sem. Ugye már sokat foglalkoztunk a témával, és emlékszem, hogy akkor, amikor legutolsó ö, szavazás volt a parlamentben a témában, az én politikai frakcióm és az én francia delegációm is azt mondta, nem megyünk eléggé messzire. És hát valóban az át, szerkezet átalakítás tekintetében nem jutottunk oda, oda, ahova szükséges lett volna. Most ne sok minden vitát persze újra, de talán az át, a szerkezet átalakítással kapcsolatosan lépjünk tovább és erősítsük meg az európai jogi aktusokat. Ezek lettek volna a javaslataim, és egy nagyon örülök ennek az eszmecserének, jelentéstevő úr, újra megadom a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Bon, per migrán a Köszönöm szépen. Ugye a kollégák sok esetben mindig kedvesen kezdik a mondandójukat, és ugye azt mondják, hogy egy szenvedélyes ember, ez egy szakszervezeti hév, szenvedély, lendület. Nem, nem erről van szó, de sok esetben ez végigkísér engem, mint egy átok. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy keresztúthoz jutott, és mindenképpen megoldást kell találnunk számos dologra, és rosszul tölteném be a mandátumomat, hogyha nem próbálnám meg a hozzájárulásomat adni egy sokkal egészségesebb folyamathoz, mm, a, amelyben megmentjük az értékeinket. Itt nem csak ideológiáról van szó, ez egy praktikus dolog. Beszéltünk az operről, az árszerról, mitáról, és így tovább, de hát beszélünk nőkről, férfiakról, falvakról, városokról, régiókról, olyan területekről, ahol hatalmas a kockázat, az embereket nem veszik figyelembe, Természetesen, ugye én egy militáns ember vagyok, és hát ilyen vagyok, szenvedélyes vagyok, de remélem, hogy a, ezt a jó értelmében tudom megtenni, az intelligencia értelmében tudom megtenni mert azt hiszem, hogy mindenki győztesként kerül neki ebből a folyamatból a vállalatok, a munkavállalók. Ugye volt egy szerkezet átalakítás egy vállalatban, ahol sikerült a vállalatot kihozni a nehézségből, és nem kellett bezárni végül is hogyha ezt nem tettük volna, akkor az adott vállalatot bezárták. És nagyon sok országban erre kerül sor. Szinte olyan, mint hogy egyesek olyanok, mint hogyha kaszinóban játszanának. Tehát igen, ezért van a szenvedélyem. Természetesen nem akarom, hogy ez egy partizán ideológiai vitává váljon ez az eszmecsere. Én egy nyitott vitát szeretnék. Nagyon jó javaslatokat szeretnék. Nagyon sok a szakértő, a szakember. Mind mindenkivel fogok beszélni. Én azt szeretném, hogy ne úgy folytassuk, ahogy eddig tettük, mert hogyha ezt teszünk, akkor még 10%-ot veszünk a munkaerőből. Nem lehet ezt megengedni, nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, nem mondhatjuk azt, hogy hát majd függni fogunk a bankoktól, a pénzügyi emberektől. Nem, mindenkit figyelembe kell venni, itt emberi lényekről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit a formával kapcsolatosan elmondtál, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Csabának is mondom, hogy te biztos, hogy nagyon konkrét jó javaslatokkal fogsz élni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határidejét megnyitjuk, tehát ez július 9-e, 12 óra, és ezeket majd megvizsgáljuk szeptember 17-18-án, és a bizottságban az október 8-9 környékén lesz a szavazás, plenárison pedig, ha lehetséges, akkor az 1 novemberi plenárison. Most pedig áttérünk a napi rendünk 17. pontjához, és a véleménytervezet megvitatására Ronculi asszonynak adom meg a szót, az illetékes az IMCO itt a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv és belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról van szó. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi irányelv a szakmai képesítések elismeréséről 2005 per 36 per EK irányelv mind a munkavállalók, mind a vállalatok számára nagyon sok előnyt jelent ez az irányelv. A határokon átnyúló transzacionális szolgáltatások fejlődését is elősegítette. Az egységes piacon sikerült a versenyt növelni, de azért fontos lenne, az Európai Unióban a jelenlegi helyzetet növelni. Az európai barométer adatai szerint még mindig 28%-a a munkavállalóknak kül- külföldre megy dolgozni. A tagállamokban is lehetne javítani a helyzeten, egy közös megközelítést lehetne kialakítani, képzési, oktatási folyamatokat lehetne elindítani. A, azt is tudjuk, hogy új képesítésekre van szükség, mivel egyre specifikusabb új szakmák lépnek be a piacra, ami a szakmai képesítések elismerését, re vonatkozó jogszabályi kereteket illeti, és aktu- aktualizálni kell a helyzetet, és a igazgatási költségeket csökkenteni kell. Ugye azt javasolja a bizottság, hogy a tagállamok követelményeit mm, próbálja meg javítani, a szakképesítéseket egyszerűbbé, gyorsabbá tenni, már mint az elismeréseiket, az Európai Új Szakmai Kártya és egy innovatív elem. Ez, az, ez a kártya is lehetővé tenni azt, hogy a szakképesítések egyszerűbb és gyorsabb elismerése a, lenne a javaslat középpontjában, fontos a belső piac fellendítése, és pozitívan szavazott meg a bizottság egy állásfoglalást, amelynek érdekében az európai szakmai kártya is megkönnyítené a jelenlegi helyzetet. Természetesen a tagállamoknak meg lenne a lehetősége arra, hogy válasszanak a lehetséges követelmények területén. Én úgy gondolom, hogy inkább kötelezővé kell tenni számos területet. Egy tanulmány született, amely az Európai Szakmai Kártya különböző eh, elemeivel foglalkozik, és pozitívan értékeli az Európai Szakmai Kártyát, kártya bevezetését, mert ez egy olyan eszköz lenne, amely segíteni a tagállamokat is, tehát szabadon választhatnák meg, hogy be akarják ezt a ö, kártyát vezetni, vagy nem. Az európai szakmai kártya ö, segítene abban is, hogy az igazgatási költségeket csökkentsék. Ma például ahhoz, hogy elismerhessék a különböző képesítéseket, sok esetben elég sok pénzt kell fizetni annak érdekében, hogy például egy orvos vagy egy ápolónő képesítését elismerik, tehát nem harmonizált a helyzet. Az új eljárás arról is szól, hogy sokkal egyszerűbb legyen az elismerés folyamata. Én négy hetet javasoltam, a bizottság csak két hetet javasol. Én úgy gondolom, hogy két hét nagyon rövid idő. Az én javaslatom az, hogy átláthatóbb legyen a helyzet, mert azt javaslom, hogy a bizottság javaslatából vegyük ki a, azt, hogy ha két hét eltelik, akkor az európai szakmai kártya kiadására lehetőség van. Tehát úgy gondolom, hogy fontos az engedélyezés területét is megvizsgálni, abban az esetben, hogyha az európai szakmai kártyát kiadjuk és bevezetjük a belső piacon. A tagállamok számára tehát megvan a választási lehetőség, hogy milyen kritériumok alapján adják meg a szakmai kártyát. Az én véleményem szerint, és ezt javaslom, úgy gondolom, hogy legalább három kritériumot figyelembe kell venni, nevezetesen, hogy legalább öt tagállam egyetértsen ezzel a kártyával, aztán mm, legyen egy nagy mm, érdeklődés a különböző foglalkozási kategóriák részéről. Vannak olyan esetek, amikor prioritást élvezne a kártya kiadása, van, amikor kevésbé élvezne prioritást, sok esetben például az idegenforgalmat nem ismerik el, mint ö, ö, szakmát. Figyelembe véve a, a bíróság ö, határozatait is, azt látjuk, hogy ez a kártya, ez egy olyan eszköz, amely a különböző foglalkoztat foglalkozások kerében, például a szabad foglalkozások ágazatában is lehetővé tenné a képzést, kiegészítő képzések lehetőségét. A bizottság úgy gondolja, hogy az általános érdek egy olyan szempont, amelyet alapul kell venni. Én úgy gondolom, hogy a, például a közegészséggel kapcsolatos területeken szintén meg kell határozni a kritériumokat, orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, stb számára és fontos a minimum követelmények aktualizálása. Úgy gondolom, hogy egy hosszabb listára lenne szükség, amelyet össze kellene állítani a követelményekkel kapcsolatosan. Természetesen más szakmákat is meg lehet vizsgálni, nem csak az egészségügyben dolgozókat, a, hanem például az élelmiszerbiztonság, az államrend és más területeket szintén. Van egy másik ugye, pont, amely nagyon fontos itt, nevezetesen a képzési minimum követelmények témája, amelyeket szintén aktualizálni kellene egy új jogszabályban, egy új irányelvben, mert a jelenlegi irányelv nem kielégítő témát illetően például szülésznők esetében a bizottságnak van egy olyan javaslata, amely bizonyos szakmákra 10 évről 12 évre felemelni a képzést. Hát, természetesen vannak nagy fenntartások, például Németország részéről, kedves Thomas, aztán Luxemburgban is más a képzési helyzet. Luxemburgban 10 és 11 év a képzési időszak. Én úgy gondolom, és ez a személyes víz, véleményem is, mivel évekig kórházban dolgoztam, én a 12 éves képzési időszakot tartanám kielégítőnek. Az Európai Szövetség is, amely a különböző foglalkozásokkal foglalkozik, 34 nemzeti szövetséget tömörít, és itt a német szövetség is részt vesz, és, és sajnálom, de támogatják ezt a 12 évet, ami a minimum követelményeket illeti. A jövő héten az Európai Bizottság a, lezárja a saját tanulmányát a képzési rendszerekről, amelyeket Romániában és Lengyelországban tanulmányozott. Tehát itt két tagállamban tanulmányozták a helyzetet. 2004 előtt ezekben az országokban sokkal kevesebb volt a képzési időszak, mint 10 év. Aztán a kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatosan minden tagállam bevezethet úgynevezett kompenzációs intézkedéseket, például pótvizsgákat, fontos az elméleti és a gyakorlati kompetenciáknak mindenképpen ö, tükrözniük a valóságot, semmiféle kirekesztést ö, nem képzelhetünk el. Mindjárt befejezem, elnök asszony, mindjárt befejezem. Itt ö, néhány részletkérdésre is kellene ö, utalni, ugye van egy nyelvi kérdés, aztán a például ö, bizonyos jogi szakmákban közjegyzők esetére a javaslatot nem minden tagállam osztja, éppen ezért úgy gondolom, hogy például az asszisztensek, gyakornokok kérdését is meg kellene vitatni. Fontos az, hogy gyakornokok is például kapjanak bérezést a munkájukért. Július 10-e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm. Extrém Lícia, nagyon szívesen hallgatunk téged, annak ellenére, hogy nagyon kevés az időnk. Ö, ö, tehát most, ha sportos, sportszerűen akarunk eljárni, akkor mindenkinek két percet tudunk csak adni az elkövetkezendő négy felszólalók közé. Rendben. <laughs> Még három napirendi pontunk van. Nagyon röviden, tehát köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm a jelentéstevőnek a véleményét. Én az IMCO-ban foglalkozom ezzel a témával. Nagyon röviden szeretnék csak kommentálni néhány pontot, amit felvetett. Az egyik a szakmai kártyával kapcsolatos, annak ellenére úgy gondolom, hogy lehet javasolni az, hogy esetleg opcionális legyen, hogy önkéntes legyen, választás kérdése lehessen, de azt hiszem, hogy ez nem igazán lehetséges. Ugye sokan a politikai frakciókban is ellenzik, de talán ezt részletesebben megvitathatjuk, ugyanis nem olyan könnyű bevezetni egy ilyen szakmai kártyát. Aztán az, hogy valaki mennyiben férhet hozzá, részben vagy nem, tudni kell, hogy melyek a gyakorlati problémák, például az egészségügyben, erre is vissza kell majd térnünk. Nagyon szkeptikus vagyok általánosságban de mindenképpen a megfelelő egyensúlyt ki kell alakítani, ami az időpontokat illeti, időszakot illeti. A két, ugye sokan elmondták, hogy két hét nem lehetséges, és és akkor visszautasíthatják az elismerést. Én ennyit akartam most elmondani, aztán majd a részletekbe belebocsátkozunk később. Harkin asszony két percben először is Nagyja nevében szeretnék szólni, ugyanis ő nincs itt most. Először is köszönöm a az előadónak a munkáját. Ugye ő támogatja az Európai Szakmai Kártya bevezetését, de a tartalmat illetően, a lehetőségeket illetően azért még mindig vannak kérdések. Ugye itt a, az lenne a az lenne a fontos cél, hogy az administratív költségeket is csökkentsék. Ugye itt a 12 évet említette amelyen nem ért mindenki e- egyet, például Németország, úgy gondolom, hogy fontos lenne azonban a munkaerő hiányt betölteni egyes tagállamokban. Az én véleményem pedig az, hogy a előadó beszélt az európai szakmai kártyáról, és amikor például az egészségügyben dolgozókról beszélünk, ez egy specifikus terület, akkor olyan a helyzet például Írországban is, és tudom, hogy más tagországokban is a, az egészségügyi helyzet azért különbözik a tagállamok van, és a különböző információkat nem lehetne a szakmai kártyán megjelölni. Nagyjáról és Németországról most nem akarok beszélni, de például Írországban specifikus programjaink vannak az orvosképzés terén. És akinek már van egy szakképesítése például, akkor csak úgy, mint Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban pótképesítéseket szerezhet, de majd vissza fogunk térni ezekre is a módosítók során. Köszönöm szépen. Akkor azt kérem, hogy röviden szóljanak, két percet ne haladják meg. Tehát Ugye itt a 10 év, 12 évről volt szó, ugye nagyon sok, például Németországban az ápolónő, a szülésznő, kiváló kompetenciák vannak, de azt is látjuk, hogy munkerő hiány van ezeken a területeken, és a megfelelő szint, szintet, színvonalat is meg szeretnénk őrizni. Más országokban különböző tanfolyamokat szerveznek meg, és ezeket fent kell tartani. Azt hiszem, hogy egy kompromisszumos álláspontot kellene kialakítani. Ugye itt a, mi azt mondtuk, hogy legalább tíz év legyen. Ugye itt egy kompromisszumot kellene kialakítani a választási lehetőségek között, Úgyhogy én látom, és nagy örömmel, hogy még egy percet sem használtam el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Hát most két perc alatt, vagy egy perc alatt nagyon kevés dolgot lehet elmondani. Azt hiszem, hogy nem az egészségügyben dolgozók okozják a problémát, hanem más területeken merülhet fel probléma, például balesetek esetén, és azt hiszem, hogy jó dolog, ha van egy ilyen szakmai kártya a különböző ágazatokra vonatkoztatva, továbbá a nyelvi követelményeket illetően. Nagyon fontos az, hogy az adott munkavállalók beszéljék a befogadó ország nyelvét, és különösen az egészségügyi ágazatban. Kiváló, kiváló voltál, tehát betartottad az időpontot, és azt hiszem, hogy nagyon kompetensek vagyunk. Te kapod vissza a szót most, Licsia. Mindenkit meghallgattam, és semmi mondani valóm nincs, úgyhogy folytathatjuk a következő napirendi ponttal. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 10-e. Köszönöm. Most átadom, visszaadom a szót az elnök asszonynak. Alors, je remercie le vice-président. Nagyon szépen köszönöm Thomas Mann alelnökünknek, hogy visszaadta az elnökségi funkciót, és jelzem, hogy a 18-as és a 19-es napi rendi pontokat nem tudjuk a mai napon megtárgyalni idő hiányában, úgyhogy a holnapi ülésünkre halasztjuk őket, egyből a szavazások után fogjuk ezeket a pontokat megtárgyalni. Köszönetet mondanék a tolmácsoknak és mind azoknak, akik itt maradtak hűségesen a mai nap végéig, és találkozunk akkor holnap reggel. Kellemes estét kívánok mindenkinek!